Dear colleagues, I would like to start our meeting. Uh, this is, uh, as usual, a web-streamed meeting. Kedves kollégák, kezdjük az ülésünket. Ez egy uh, interneten is látható ülés, ahogyan azt tudják. Kezdjük a napirendünkkel. A napirenddel kapcsolatban két-három információm lenne először is. Ugiász úr tájékoztatta a titkárságot arról, hogy nem tud eljönni a mai ülésünkre, és ezért az ő jelentése a hatos napi rendi pont a regionális repülőterekről. E, erről majd holnap reggel fogunk beszélni, a nyolcas napi rendi pont után, egy François Alfonzi jelentése után, és ebben a kontextusban Alfonzi urat rugalmasságra kérném, hogyha gondolja, akkor ma is beszélhetnénk erről a az ő jelentéséről, és így kevesebb lenne az időbeli nyomásra adtunk holnap. Ezen kívül, miután ezt még cseréltünk a lengyel miniszterasszonyal, utána pedig röviden szeretném önöket tájékoztatni a tízes napi rendi pontról, a, mi az én napi rendi pontom, csak röviden szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy hogyan is hol is tartunk, anélkül, hogy vitát kezdenénk, de ezt majd elmondom még egyszer. Azután a miniszterasszonyjal lesz még cseréltünk. Ezek a lehetséges változtatások a rendel kapcsolatban. Hogyha nem ellenzik ezt, akkor elfogadhatjuk így a napirendet. Most a kettes napirendi pont a jegyzőkönyvek jóváhagyása, a 2011. november 14-i ülés jóváhagyása. Kiosztottuk a jegyzőkönyveket, hogyha senki nem ellenzi az ülés végén, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Elnöki közlemények között, ahogy mondtam, ezt majd megteszem az eszmecsere után, amit a miniszterasszonyjal folytattunk, Bienkowska asszonynal, lengyel fejlesztési miniszter, tanács soros elnöksége részéről. Eh, the presidency has come eh, to the end. A lengyel elnökség eh, lezárult. A múlt héten volt egy általános ügyek tanácsa, amely ezzel a politika területtel foglalkozott, tehát szerintem nagyon sok mindent tud elmondani nekünk majd a miniszter, miniszterasszony utána pedig vitát is folytathatunk, tehát további késedelem nélkül meg is kérem Bienkowska asszonyt, a regionális fejlesztési minisztert Lengyelországból, hogy ragadja magához a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon gyorsan telik az idő valóban. Emlékszem, amikor július másodikán találkoztunk itt, az első ülésünk volt ez a lengyel elnökség során, és most pedig már lezárjuk a lengyel elnökséget. Ahogy önök is tudják, a lengyel elnökség nagyon különleges időpontban zajlott egyrésztről. Az Európai Bizottság júniusban közreadta azt a közleményt, amely az EU költségvetésével foglalkozott 2014 és 2020 között, később pedig októberben a jogalkotási csomagok is megjelentek minden egyes politikai terület szempontjából. Így a hivatalos vita a politikák feladatairól megindulhatott. Ugyanakkor jelenleg olyan gazdasági helyzetben vagyunk, amely mindannyiunk számára ismert, és eh, a vitát ez is nehezítette, ha bár megpróbáltuk tartani a július másodikán közreadott eh, időbeli beosztást, megpróbáltunk emellett kitartani. A lengyel elnökség mottoja az volt, hogy a kohéziós politika nagyon hatékony és megfelelően válaszol az EU kihívásaira. A fő célkötözéseink ennek megfelelően az volt, hogy javítsuk minden jellemzőjét ennek a politikának úgy, hogy integrált és területre koncentrált megközelítést alkalmazunk. Tulajdonképpen mindenki, akivel tárgyaltunk, egyetértett, abban, hogy valóban az eredményekre kell koncentrálnunk ezen politikák során. Főként a bizottsági javaslatot tárgyaltuk meg, 13 munkacsoporti ülés volt, és ezen ülések során a tagállamok közreadhatták véleményüket a stratégiai programozás, a témák tekintetében, a feltételek tekintetében, illetve a területfejlesztési eszközök tekintetében. Természetesen később majd még szólok a részletekről, de úgy tűnik, hogy az első két pont a stratégiai tervezés, illetve a tematikus fókusz, ezek során sikerült nagyon sokat elérnünk a tárgyalások alkalmával, és most már ezt átadjuk a Dán elnökségnek. Ezen kívül négy technikai jellegű ülés is volt, amely ugyanazon témákkal foglalkozott, és a képviselők is részt vettek ezeken az üléseken. Egy percen belül összefoglalom majd a részleteket és a tárgyalások során, de ezt az előlépési jelentésben is megtalálhatják. Azok a témák, amiket kiválasztottak, ezeket megmutatták a miniszteri szinten, azon miniszterek között, akik a kohéziós politikáért felelnek a, az általános tanácsülésen. Két-három nappal ezelőtt volt ez az ülés, december 16-án pénteken. A tagállamok üdvözölték a fő változtatásokat, amiket az Európai Bizottság javasolt, főként azokat, amelyek eh, sokkal jobban összekötötték az EU 2020-as stratégiáját a kohéziós politikával, növelték eh, a megközelítést európai szinten, de figyelembe vették a nemzeti és regionális szinteket is. Természetesen felismertük azt, hogy ezek a javaslatok jó alapot képeznek a tárgyalások számára, és minden tagállam hangsúlyozta azt, hogy ezeket még mélyebben meg kell vitatni, főként azokat az eszközöket, amelyek a politikák végrehajtását szolgálják. A fő következtetések a következőek voltak. A tagállamok üdvözölték a bizottsági javaslatot, a, főként azt, amely a közös stratégiai keretet illeti. Mindenki úgy vélte, hogy egy ilyenfajta stratégiai dokumentum jó lenne a kohézió növelése szempontjából a nemzeti politikák, az európai politikák és az EU 2020-as stratégiái között. Ugyanakkor úgy ítélték meg, hogy az, ahogy az Európai Bizottság megközelíti ezt a témát, az nem megfelelő. Az, ahogy elfogadták a javaslatokat, ez nem megfelelő. Itt delegált felhatalmazáson alapuló igazgatósokat javasoltak. Erről is volt vita. Az elnökség azt javasolta, hogy a közös stratégiai keretet jogalkotási aktusként fogadják el, tehát a rendes rendelethez, az általános rendelethez lenne egy jegyzőkönyv, amit csatolnának, és azt elfogadná a parlament és a tanács is. Egy ilyenfajta megoldás véleményünk szerint növelné a dokumentum politikai prioritását a programozási folyamatban. Ez a javaslat részét képezi Lengyelország azon célkötözésének, hogy növelni lehessen a kohéziós politika jelentőségét az EU politikák általános felépítésében. Elmondhatom, hogy ez a javaslat pozitív visszhangot kapott minden tagállam részéről, kivéve egy országot, amely habizo, habozott a december 16-ai találkozón. Másodszorban növelni kell a kohéziót a nemzeti és európai politikák, illetve az EU 2020-as stratégia között, és a legtöbb tagállam kérdéseket, kételjeket fogalmazott meg azon mechanizmusok kapcsolatban, kapcsolatban, amit az Európai Unió, az Európai Bizottság javasolt, azt mondták, hogy az éves ország ajánlásoknak kell lenniük a fő referenciapontnak, akkor, amikor tematikus célkötözéseket választanak ki. A hivatalos találkozó során minden miniszter kifejezte ellenkezését egy ilyen megközelítéssel szemben, és azt mondták, hogy a nemzeti reformprogramokra kell koncentrálni. A tagállamok egyetértettek abban, hogy a partnerségi szerződéseknek fel kell vázolniuk a fő stratégiai keretet a programok szempontjából ebben az esetben. A tagállamok hangsúlyozták azt, hogy racionalizálni kell a szerződéseket, a programok témáját, a megkettőződéseket el kell kerülni, és a megvalósíthatóságot és meg kell vizsgálni. Az Európai Bizottság egy újabb témát is bevezetett, ez pedig egy új mechanizmus, a tematikus megközelítések kapcsolatban. Szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy koncentráljunk bizonyos prioritást élvező területekre, és szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre is, hogy a források minimális plafon szintjét a különböző feltételeknek kell, feltételek mellett kell meghatározni. Egy ilyenfajta megközelítést alkalmaztak a december 16-ai általános ügyek tanácsán, és az elnökség azt javasolta, hogy a minimális plafon a források esetében ezt a partnerségi szerződések meghatározásokkal kerüljön megállapításra. A tagállamok támogatták a feltételességi koncepciót, hangsúlyozták azt, hogy a fő célnak annak kell lennie, hogy a fő feltételeket meg lehessen teremteni a programok sikere szempontjából. Azt is hangsúlyozták, hogy a bizottság, amit javasolt a feltételesség kapcsán, az nem egy igazán megfelelő megközelítés. Sokan amiatt aggódtak, és sok aggájához kötődött, hogy nagyon nagy a feltételek területe. Itt a makrogazdasági feltételekről beszélünk, amelyek túlmutatnak a kohéziós politikán, és sok esetben ez lefedi a tagállamok kompetenciáit, illetve az Európai Bizottság kompetenciáit, és a tagállamok üdvözölték azt az akaratot, hogy növeljék, erősítsék a, ter- a területi fejlesztés eszközét. Ez is még kezdeti szinten volt a tárgyalások során. Voltak kételjek azzal kapcsolatban, hogy lehet-e növelni az eszközök számát a regionális fejlesztési alap illetve a szociális alap mellett, mert attól tartottak, hogy ez nem egyszerűsítené a végrehajtási rendszert. Ahogy már korábban is elmondtam, a lengyel elnökség nagyon sikeres volt abban, hogy, siker, hogy előre lépjen, illetve hogy elmozdítsa a blokkokat a stratégiai programozás elől. Mam kilkukrotnie spotkanie ministrów odpowiedzialnych za politykę spójności w ramach Rady do Spraw Ogólnych. A kompetens miniszterekkel, akik a regionális fejlesztéssel e, foglalkoztak, e, a velük folytatott tegyelások sikeresek voltak, és nagyon reméljük azt, hogy az elkövetkező elnökségek során sor kerül majd még hasonló találkozókra. Egy másik nagyon fontos sikerünk e, volt, az az, hogy sikerült két módosításról is tárgyalnunk a jelenlegi rendelet kapcsán, az 1083-as rendelet kapcsán. Beszéltünk a társfinanszírozás növeléséről olyan országok esetében, ahol problémák voltak, Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek az Európai Parlamentben, akik részt vettek ebben a munkában, és köszönjük, hogy együttműködtek velünk, és gyorsan sikerült megállapodásra jutnunk az elnökség során. Levontuk a következtetéseket az ajánlásokkal kapcsolatban, amelyek a végrehajtási rendszer egyszerűbbé tételére koncentráltak, főként a balti tengeri térségben. A végső következtetéseket a november 15-i általános tanácsán hagyták jóvá. A hat hónap során az lengyel elnökség során számos konferenciát szerveztünk meg, amelyek inkább informális üdára adtak lehetőséget. Itt főként különböző olyan mechanizmusokkal foglalkoztunk, amelyel a területi megközelítést lehet növelni a fejlesztés szempontjából. A tagállami képviselők, az európai intézmények, a nemzetközi szervezetek, a tudományos életképviselői fontos szerepet játszottak mindezek során. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament képviselőinek is, hiszen nem volt olyan ülés, ahol ne lett volna valaki ott az Európai Parlament részéről. Szeretném megemlíteni azt is, hogy a Regi Szakbizottság október 16-án, 17-én nagyon ö, gyümölcsöző tárgyalásokat folytatott a lengyel elnökséggel, különböző témákat illetően a fő következtetések. Az elmúlt hat hónap során, az informális tárgyalások során az volt, amit megfogalmazott a lengyel elnökség egy dokumentumban is a területi megközelítések kapcsolatban. Mindkét dokumentum hosszas tárgyalások eredménye a tagállamokkal, illetve az európai intézményekkel. Ezek a tárgyalások a poznáni informális ülésen csúcsosodtak ki, amiket október 24-én, 20, november 24-én, 25-én folytattunk a fejlesztési miniszterekkel. Látható volt, hogy kapcsolat van a területi dimenzió, a specifikus megközelítés, illetve a hatékonyság között. A hatékonyságnak kell lennie az alapvető kritériumnak, amikor végrehajtjuk a területi megközelítést, és erre kell törekedni. Mindemellett azt is láttuk, hogy nincs olyan megoldás, ami minden egyes terület számára megfelelő lenne, és ezért a programok rugalmassága, a politikák rugalmassága, és az, hogy biztosítsuk, hogy a megfelelő szinten hozzunk meg döntéseket, ez rendkívül fontos. A területi megközelítés hatékony lehet abban, hogy elérjük az EU célkitűzéseit, mert ez a külső fellépést kombinálja egyről specifikus kapacitásával az egyes területeknek. Mind a Lisszaboni szerződés utalt e, erre, és az EU 2020-as e stratégiája is Megpróbáltuk a helyi megközelítést is erősíteni, és ennek során a városoknak kell nagyobb szerepet adni. E, a városok generálják a növekedést, és hozzájárulnak a területi fejlődéshez is, viszont számos problémáról is beszélni kell itt. Ezért kell olyan eszközöket létrehozni, amelyek tükrözik minden egyes városi terület specifikációját, sajátosságait. Másik nagyon fontos pont, amiről beszéltünk, az az európai területi együttműködés volt. A lengyel elnökség egy vitát rendezett a transznemzeti együttműködés kérdéséről, és emellett a tagállamok között is megszerveztünk, illetve az Európai Bizottság között is megszerveztünk egy vitát a transznemzeti együttműködési programokról. Nagyon örülök annak, hogy amit elterveztünk, a sikert megvalósítani. A résztvevők egyetértetek abban, hogy a külső szereplőnek is figyelembe kell venniük a kohezis politika előírásait, és örülök annak, hogy Finnország is megszervezett a találkozót az elmúlt héten, a partnerségi országokkal olyan programokról van szó, amit az EU külső határain hozunk létre. Nos, ami az elmúlt fél évet illeti, szeretném elmondani, hogy a régiók és a tagállamok erőteljesen megfogalmazták azt, hogy a kohéziós politika hatékonyságát eh, javítani kívánják egyrészt az ágazati tevékenységek megerősítésével, itt a közös stratégiai keretre utalnék, illetve jobb tematikai koncentráció segítségével, ami a strukturális alapokat illeti feltételek szabásával, illetve jobb területi és városi megközelítéssel. Ezen kívül a monitorozás javításával. A tanácsban a hivatalos tárgyalások feladata elsősorban az volt, hogy a feladatokat hogy lehet végrehajtani. Biztos vagyok benne, hogy a következő Dán és Ciprusi elnökségek folytatják majd a tárgyalásokat, úgyhogy még egyszer szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament minden képviselőjének a különlegesen aktív részvételért ebben a munkában a lengyel elnökség során. Nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő két elnökség során nem csak a politikán belüli, hanem kívüli kérdésekre is koncentrálnak, és hatékonyan le tudják majd zárni a jogalkotói csomagról folytatott tárgyalásokat. Köszönöm szépen. asszony, nagyon köszönöm, hogy beindította a vagy sőt, elasszony a szó először. Ja, vielen Dank. Ähm, ich ähm, finde das sehr wichtig, die Arbeit. Köszönöm szépen! Úgy vélem, hogy rendkívül fontos munkát végzett a lengyel elnökség. Egy új elfá- eljárást láthattunk. Ez idáig nem volt része az Európai Parlamentnek együttöntési eljárásban, ezért nagyon fontos az, hogy a tanács és a parlament hogyan közelít egymáshoz, és ezért nagyon hasznos volt a lengyel elnökség munkája. Ebben az összefüggés, összefüggésben érdekelne az, hogy fel tudja mérni azt, hogy milyen módon halad előre a tanácsi munka. A viták során nem csak azon területeken, amiket megelmített, hanem az általános viták során is, amit a munkacsoportokban folytattak a rendelettel kapcsolatban, meg tudja azt mondani, hogy az Európai Bizottság tervezetében mely pontokat utasított el teljes mértékben a tanács, hol mondták azt, hogy ez egyáltalán nem lehetséges, és melyik pontok esetében nem volt elfogadás a tanácsban. El tudná ezt nekünk mondani? Mert így jobban látnánk azt, hogy a tanácsi pozíciók hogyan alakulnak. Thank you very much. Nagyon köszönöm, Deli asszony, parancsoljon. Köszönöm elnök asszony a szót. Köszönöm a lengyel elnökség képviselőjének. Nos, ami a mi szakbizottságunkat illeti, a kohéziós bizottság valóban hosszú távú válaszokat ad különböző kihívásokra, legyenek azok ökológiaiak, szociológiaiak vagy gazdaságiak, hogy a különböző területek közötti egyenlőtlenségeket hosszú távon kezelni tudjuk. Kérdésem a következő. Mi a kapcsolatuk az államokkal, hogy megvédjék a költségvetést, a, hogy megfeleljen ennek a kihívásnak a következő program ö, időszakára, ez az első dolog. A második pedig említette a makro feltételeket. tehát a parlament hozott már egy határozatot, és elvetett mindenféle ilyen feltételrendszert, és ennek ellenére az a benyomásunk, hogy a bizottság ragaszkodik az ilyen jellegű intézkedéshez, és nagyon fontos, hogy ne legyen túlzott a deficit, és gyakorlatilag fontosan, fontosnak kezelje ezt a problémát mi legyen a kifizetések egy részével? A kérdésem tehát, a lengyel elnökség ma elismeri, hogy a kohéziós politika nem a költségvetési politika szankcionálására való. Ez az első dolog. A második, ami valóban veszélyes dolog, ha ezt a dinamizmust követjük, akkor veszélyeztetjük a különböző pénzügyi alapok kezelésének programozását, nem lesz megfelelő kezelés olyan programok esetében, amelyek az egyes területeken már folynak. Tehát mit, mit válaszolnának ezekre a kérdésekre? Köszönöm. Köszönöm szépen, Rika Máner. Köszönöm elnök asszony a szót. Szeretnék köszönetet mondani a miniszter asszonynak ezért a kiváló beszámolóért. A kérdésem a regionális vagy területi együttműködésre vonatkozik. A területi együttműködés kiválóan hangsúlyt kapott az elnökség során. Mi a helyzet a rendeletre vonatkozó tárgyalásokkal? A területi együttműködési rendeletre gondolok itt. Vannak-e egyetemű konfliktusok, vagy olyan területek, amelyek vitás kérdések kiváltak a tanács során. Mit voltak az önök prioritásai a területi együttműködés terén, mint elnökségnek? Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, miniszterasszonynak átadhatnánk a szót az első kör válaszolása, megválaszolása jogán. Pani poseł Elizabeth Schröter. Schröter asszony. Ön azt kérdezte, hogy mik a következő legfontosabb lépések a Dán elnökség során. Ezt ugyan nem mondtam, de szeretnék előrevinni a munkát, hogy a lehető legtöbbet tehessünk azokon a területeken, ahol gyorsan beindulhatna programozás. Úgyhogy ezért foglalkoztunk a stratégiai programozással, illetve az integrált területi megközelítésével a fejlesztésnek. Ez az a két terület, amely most már átkerült a Dán elnökség kezébe, és az általános tanácsot követően olyan stádiumba kerültek ezek a területek, ahol a tagállamok gyakorlatilag egyetértettek abban, hogy közös megoldásokat kell találni. Ahol még viszont munkára van szükség a továbbiakban, az a feltételrendszer és a területi fejlesztés, illetve az erre, az utóbbira vonatkozó eszközök. Azt hiszem, hogy itt széleskörű vitát kell folytatnunk majd ebben a két témában. Schröter asszony rákérdezett arra is, hogy mely területeket ö, ö, tartottuk a legkényesebbnek a makrófeltételezés, a makrófeltételek megállapítása, a plafonértékek megállapítása, illetve azok az infrastruktúrális eszközök, amelyek Európa különböző részeit összekötik. Ezek azok a területek, ahol a tagállamok másképpen látják a helyzetet, és nem sikerült még megállapodni. Ami a kohéziós politikát illeti, a jelenlegi válság tükrében mindig is azt hangsúlyoztuk, hogy azok a területek, amelyekkel mi foglalkoztunk, párhuzamosan futottak azon tárgyalásokkal, amelyek a több éves pénzügyi keretről szóltak. Úgy gondolom, a tagállamok értik azt a tényt, hogy a lengyel elnökség egyértelműen akart fogalmazni, rá akart mutatni arra, hogy a kohéziós politika beruházás orientált politika, és a fejlődés mellett teszi le a voksot. Válságos időkben potenciális lehetőség nyílik arra, hogy az Európai Unió így ennek segítségével a megfelelő útra térjen. Persze nem szabad elfeledkeznünk az adott körülményekről sem. Úgyhogy a fejlesztésorientált politika az egyetlen olyan beruházási politika, amely jelenleg létezik az Európai Unión belül, ahol rendelkezésünkre állnak a megfelelő eszközök. És említette ön is, hogy de facto megállapodás született a feltételrendszert illetően. De hogy korábban is említettem, a makró feltételrendszer megállapítása nevezetesen egyes makrogazdasági mutatókhoz való kapcsolásuk, illetve a kohéziós politikához való kapcsolata ennek a rendszernek, kapcsán még nem sikerült megállapodni. A tagállamok zöme úgy gondolja, hogy a makrogazdasági kérdések és a fejlesztési politika összekapcsolása és a tagállamok büntetése azzal, hogy a kohéziós alapokat elveszik tőlük, nem igazán jogos, és nem volna helyes döntés. Úgyhogy főleg azon tagállamok, amelyek mély válságban élnek ma, úgy gondolják, hogy ez nem elfogadható, és túl sok ilyen tagállam van. Ami az európai területi együttműködést illeti, itt mind a hivatalos és nem hivatalos tárgyalások kontextusában el kell mondanom, hogy központi helyet foglalt el ez a téma, és a tagállamok által megvitatott legfőbb területek arra irányultak, hogy a stratégiai tervek közé soroljuk ezeket. Ami a korlátozásokat illeti, a tagállamok együtt egyetértettek abban, hogy a bizottsági javaslat nem tartalmaz olyan beruházási programokat, amelyek rendkívül fontosak lennének a határon átnyúló infrastruktúrák szempontjából. Nagyon sok tagállam negatívan állt a maximális küszöbb értékek csökkentéséhez, a 75%-ra gondolok itt, ezek a küszöbértékek alacsonyabbak lennének, mint amit az egyes célkitűzésű területek vonatkozásában elfogadtunk. A lengyel elnökség célja a területi együttműködés terén elsősorban az volt, hogy megállapodás szülessen az egyes konkrét kérdésekben, és hogy megvizsgáljuk a kohéziós politika egyes célkitőzésű területeit. Mi szerveztük az első ilyen közös konferenciát, amely a nemzeteken átnyúló programokról szólt ezen a területen. Ki akartuk emelni ezeket a programokat, és láthatóbbá tenni. A konklúziók a különböző workshopok, nyílt napok keretén belül kerültek napvilágra, illetve a viták során is. Úgyhogy folynak a tárgyalások, de most még konkrét következtetéseket nem vonhatunk le. Úgy gondolom, hogy azok a tárgyalások, amelyek az úgynevezett Varsói folyamat keretén belül beindultak, nevezetesen az olyan programokra gondolok itt, amelyek a külső határok mentén találhatók, tehát azokra a programokra vonatkoznak. Végül is a Dán és a ciprusi elnökség során is a továbbiakban folytatni fogják a tárgyalásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter asszony, szeretnék gratulálni önnek és az elnökségnek a lengyel elnökség kezdeményezéseihez. Szeretnék arra utalni, hogy a kohéziós politikák nagyon fontosak, és a kohéziós politika jövőjéről Poznánban is tárgyaltunk. Az Európai Parlament szeretné támogatni a konkrét célokat, viszont koncentrálni kell a 11 tematikus célra, amelyek az általános rendelethez kötődnek. Ügyelni kell arra, hogy nehogy csökkenjenek a befektetési lehetőségek a régióban. Szeretnénk arra emlékeztetni, hogy a szektorális megközelítés veszélyes lehet, hiszen mi egy holisztikus megközelítést szeretnénk alkalmazni. Az elnökségi következtetések fontos lépést jelentenek a megfelelő kohéziós politika irányába. Kiemelik azt, hogy a kohéziós politikával ki lehet hatni a régiók sajátosságaira. Mindenképpen foglalkozni kell a régiós specifikus kihívásokkal, és ezekre kell reagálni a befektetésekkel. Arra kérték a beszélőt, hogy lassabban beszéljem. Ezek a legfontosabb jellemzői a kohéziós politikának. A kohéziós politika szükségességét a Lisszaboni szerződésben is felvették, és így ezzel a politikával szélesebb körű célokat is el lehet élni Európában. Eljöttünk, elkezdtünk egy olyan cél, cél, ponthoz, amikor a következő programozási periódusban már van egy konkrét célunk, ez az EU 2020, a bizottsági javaslatban láthatjuk azt, hogy megkívánják javas, valósítani az EU 2020-as tematikus célkitűzéseket. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy azok a rendeletek, amiket jóvá hagyunk, azok hozzájáruljanak e, a territoriális e, kohézió megvalósításához. Ha jól értettem, itt nem volt kérdés, csak megjegyzés, de ha szeretne még a továbbiakban majd kérdezni, akkor tegye, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a lengyel elnökségnek az eddig végzett munkáért, mert nagyon jól képviselték a regionális politikát és minden nehézség ellenére mindig el tudták mondani, hogy mi lesz a tanács véleménye, mert ugye a tagállamoknak más és más a véleménye a kohéziós politika jövőjét illetően, de az a legfontosabb számunkra, hogy a lehető legtöbb választ kapjuk öntől a mai napon. Egy nagyon fontos kérdése válaszolt is, már válaszolt is a makró feltételeket illetően. Mi a helyzet a teljesítmény tartalékkal? Erről tudna nekünk mondani néhány szót? És konkrétabban arról, hogy a tagállamok gondolkodtak-e már ennek időzítéséről? Mert úgy tűnik, hogy valamikor középtávon kell majd ezt a pénzt kiosztanunk, akkor talán nem lesz elég idő arra, hogy a tagállamok vagy a régiók el is költsék. Úgyhogy ez eléggé aggasztó tény számomra. A másik pedig, a városi területek kérdése. El tudná mondani, hogy a tagállamok hogyan látják, hogy kinek kell majd a definícióval kapcsolatban dönteni, vagy majd a régiók határozhatnak erről. Aztán, ami a, a finanszírozást illeti, 2013 után a bevezetőjében elmondta, hogy talán támogatják a tagállamok a javaslatot, de lesznek olyanok, akik 2013 után esetleg csökkenteni kívánják ezt a részét a költségvetésnek. Ez mennyire elterjedt nézet a tagállamok vonatkozásában, vagy inkább azt képviselik, hogy több pénzügyi támogatást kellene, hogy élvezzen a kohéziós politika 2013 után? Pani předsedkyně, pani ministrině, <clears throat> dovolte Köszönöm, Vlasák úr. Köszönöm, elnök asszony, miniszter asszony. Én is azzal kezdeném, hogy elmondom önnek, hogy mennyire örültem az együttműködésnek a lengyel elnökséggel, össze tudjuk hasonlítani a közelmúlt elnökségi teljesítményeit, és e, én azt gondolom, hogy a lengyel elnökség nagyon jó munkát e, végzett. Mi bizottságként e, büszkék lehetünk arra, hogy részt vettünk ebben a munkában. Van néhány megjegyzésem és egy-két kérdésem is. Először is a társfinanszírozási ráta fenntartását üdvözlöm, ez különösen az új tagállamok számára fontos. Annak is örülök, hogy közelednek az álláspontok a pénzek felhasználásával kapcsolatban is. Ami a hatékonyságot és a teljesítményt illeti, ott érdemes azért néhány kérdést felvetni. Voltak olyan régiók, amelyek komoly pénzeket kaptak az elmúlt időszakban, például az olasz Mezzogiorno annak ellenére, hogy nem feltétlenül hasznosultak legjobban ezek a pénzek. Mi a bizottság véleménye ezekről a dolgokról? Mi lesz az egyes alapok közti kifizetési arányokkal, és nem ássuk-e alá az államok manőverezési képességeit, ha túlságosan megszorító szabályokat alkalmazunk. Nyilván nem akarunk büntetni senkit, de a kérdés felmerül, hogy a kritériumok feltételrendszerét hogyan kívánjuk kialakítani a jövőben. Nem kötjük-e meg túlságosan a saját kezünket ezekkel a szabályokkal? Köszönöm miniszter asszony kap szót. Może rzeczywiście tylko odniosę się, bo tutaj rzeczywiście nie było pytania. Köszönöm. Stavrak Kakis úr felszólalásában nem véltem felfedezni kérdést, de az a téma, amit fejtegetett, az mindenképpen egy olyan téma, az integrált megközelítés, amelyel a lengyel elnökség igyekezett foglalkozni. Próbáltuk konkrétan megvizsgálni az egyes régiókat. Pozitív módon figyeltünk a közös stratégiai keret dokumentumra, azt reméljük, hogy ez a dokumentum a jövőben eléri majd azt, ami jelenleg nincs meg, nevezetesen a különböző politikák koordinálását, a kohéziós politika, a vidékfejlesztési politika és talán egyéb politikák koordinálását is jobban meg tudjuk így oldani, és így jobban megfelelünk a régiók igényeinek, illetve fel tudjuk szabadítani azoknak az azokban rejlő lehetőségeket. Ami pedig eh, a mechanizmusokat illeti a tanács megpróbált a lehető legjobban, legjobb mechanizmusokat kialakítani a teljesítmény tartalékokkal kapcsolatban. Ennek az volt a célja, hogy a hatékonyságot növelni szeretnénk. E, a jelenlegi bizottsági anyag is tartalmaz eh, számos eh, pozitív elemet, ez nem egy EU tartalék, ez egy kötelező nemzeti tartalékok rendszere, és így nem beszélhetünk arról, hogy nem megfelelő operatív versengés lenne az egyes programok között. Egyes mérföldköveket, a tagállamok és a régiók mérföldköveket határoznak meg, és ezekhez mérik a teljesítményt. A tartalék révén így jobban tudunk az eredményekre koncentrálni. Ezzel kapcsolatban eh, hadd mondjam el, hogy már a jelenlegi költségvetésben is kísérleteztünk ezekkel a tartalékokkal, és figyeltük azok működését, ezeknek van hatása, és úgy gondoljuk, hogy az eredményorientáltság az egyik ilyen eredmény. Vannak azonban olyan tagállamok, amelyek úgy vélik, hogy az Európai Bizottság eh, egyes javaslatai ahhoz vezethetnek, hogy a könnyűnek ígérkező projektek eh, kerülnek előnybe a nehezebb projektekkel szemben. Tehát a könnyű, és nem pedig a legjobb vagy a leginnovatívabb projekt kap eh, zöld utat olyan félelem is van, hogy az ambiciózus célkitűzéseket visszaszoríthatják ezek a tartalékolási eh, rendszerek, illetve mechanizmusok. Eh, a lengyel elnökség mégis úgy gondolja, hogy voltak eh, pozitív ösztönzők is, tehát a tapasztalat pozitívumokat is mutat, és azt gondoljuk, hogy a hatékonyságot igenis segíthetik ezek a ezek a tartalékok. El, és akkor most kitérnék a eh, második kérdésre, vonúr kérdésére, városi és eh, vidéki területek. Hogyan definiáljuk eh, a városi és városkörnyéki területeket? Nos, az a döntés született, hogy Ilyen definíciót európai szinten nem hozunk meg. Alacsonyabb szinten kell definiálni, hogy mit nevezünk városi és mit város környéki területnek. Ez kicsit olyan, mint a, a ring fencing az európai e, politikának egyéb aspektusai illetően. A, az összes terület egyként való kezelése, illetve egy közös európai szinten való kezelése nem tekinthető túlságosan ajánlatosnak. Azt gondolom, hogy alacsonyabb szinten érdemes ezeket a dolgokat elintézni. Volt egy kérdés a költségvetésre vonatkozóan is, formális és informális találkozókra kérdeztek rá. Nem foglalkoztunk a költségvetés főszegeivel. a találkozókon a több éves pénzügyi kerettel foglalkoztunk. Konkrét összegről nem esett még szó a célkitűzésekkel és a prioritásokkal foglalkoztunk, illetve azzal, hogy hogyan lehetne ezeket a prioritásokat a lehető legjobban elérni. Flaszák úr kérdései. ő arra kérdezett rá, hogy bizonyos intervenciós szintek automatikusan aktivizálódnak-e? Igen, az Európai Szociális Alap szempontjából és egyéb városi politikák kérdéskörében azt gondolom, hogy, hogy érdemes ezt figyelembe venni, itt a ringfencinget ki kell terjeszteni. Nyilvánvalóan ez a partnerségi megállapodások vagy szerződések része is eh, része kell, hogy legyen. Ez nem egy, eh, nem egy tanácsra tartozó kérdés, nem egy automatikus, eh, magas szinten meghatározott definíció. Köszönöm. Olejnicsák úr kap szót. Köszönöm miniszterasszony. Én is szeretném megköszönni az elnökségnek azokat a kezdeményezéseket, amelyeket felkarolt, és azt is, hogy egy nagyon komoly mélységi vita indult a kohéziós politikával kapcsolatban. A kohéziós politikát úgy tűnik az európai lakosság nagy része elfogadja, és úgy tűnik, hogy a kohéziós politikát pozitív várakozások övezik. A jogalkotási javaslatcsomag szintén pozitív fogadtatásra talált úgy általánosságban, bár a részletekről nyilvánvalóan vitatkozhatunk és vitatkoztunk, és miniszterasszony már erre kitért. Nekem két kérdésem van. Volt-e az elnökségen a tanácson belül vita arról, hogy hogyan azonosítsák azokat a pénzügyi kifizetéseket, áramlásokat, amelyeket a jövőben befagyaszthatnak, blokkolhatnak a válságra való tekintettel, hogyha kizárjuk a kohéziós alapokat. Tehát melyik alapokról lehet itt szó? Hogyan járunk el a kohéziós politika védelmében? A másik kérdésem a közös agrárpolitikai eh, csomagra és a kohéziós politikai csomagra vonatkozik, eh, és ezek viszonyára. Melyik, milyen megoldással lehetne jobban elérni a vidékfejlesztési és kohéziós politika jobb integrálását? Milyen módszerekkel lehetne elérni, milyen módszerekkel lehetne a szinergiákat kihasználni? Próbálok odafigyelni az ezzel kapcsolatos vitára, és figyelek az Agri szakbizottságra is. Nem látom egyelőre a kiutat. Ott úgy kezelik a saját vidékfejlesztési programjukat és alprogramjukat, mint hogyha annak semmi köze nem lenne a kohéziós politikához, mint hogyha az teljesen eltérne a kohéziós politikára. Mi pedig mindig azt mondjuk, hogy összhangba kellene hozni valamilyen módon ezeket a szakpolitikai területeket. Emellett felhívnám még a figyelmet arra is, hogy a lengyel elnökség nagyon nehéz időszakon, nagyon nehéz időszakban kellett, hogy működjön. Nehéz körülmények között kellett ezt a munkát eh, az új szerződés alapján elvégezni. Ez nyilvánvalóan nem tette könnyebbé az önök dolgát, miniszterasszony ön és munkatársai szerintem nagyon szép eredményeket értek el. Köszönöm. Schönen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Ministerin. Zunächst einmal auch von mir herzlichen Dank, dass Sie zum Ende der polnischen... Köszönöm, elnök asszony, miniszterasszony. Köszönöm, hogy eljött ide hozzánk a lengyel elnökség végén. Én is megköszönöm az elnökségnek azt, hogy ilyen jól együttműködtek velünk. Úgy látjuk minden területen, hogy a lengyel elnökség nagyon felkészülten vette át a staféta botot. Ami a kohéziós politikát és a regionális együttműködést illeti, a lengyel elnökség ezeken a területeken véget is ért. Olajcsek úr optimistán eh, fogalmazott, amikor azt mondta, hogy a kohéziós politika és a stratégia, ezzel kapcsolatos stratégia az eh, pozitív eh, képzeteket kelt az emberekben. Nos, hát nem tudom, a mi bizottságainkon belül biztos, de azt gondolom, hogy a tagállamokban azért nem annyira pozitív vélemény alakult ki ezekről a politikákról, vagy legalábbis nem egyöntetően pozitív vélemény. Én és Hübner asszony is bizonyára emlékszünk az ezzel kapcsolatos vitákra és kérdésekre. Ami a rendeletben szereplő egyes javaslatokat illeti, nos ezek a javaslatok inkább kérdéseket vetnek fel, nem pedig válaszolnak ezekre a kérdésekre. Sajnálatos, hogy egy olyan elnökség ér most véget, amely ténylegesen haszonélvezője volt a kohéziós politikának, és éppen ezért a lengyelektől elvárható volt, és meg is tették, hogy odafigyeltek a kohéziós strukturális politikára. A következő elnökségekkel kapcsolatban nem vagyok ennyire optimista. Nyilván napirenden maradnak ezek a kérdések a jövőben is. Önök megteremtették a annak a szerkezetét, a jövőbeli vitáknak a szerkezetét, illetve lefolyását a jövőre nézve is befolyásolták valamennyire. Ami a határon átnyúló politikákat illeti, eh, itt felmerül egy belső kormányzati kérdés, mert eh, ez a lengyel elnökség esetén a külügyminisztérium alá tartozott. Lengyelországban a régiók és a német régiók hangja nem feltétlenül egy jobb csatornákban eh, van becsatornázva. Az ő igényeiket nem a legmegfelelőbb helyen hallják. Nem is értem, hogy eh, miért a lengyel külügyminisztérium foglalkozik a, például a lengyel-német határon átnyúló együttműködésekkel. Nem tudom, hogy át kívánják ezt telepíteni más minisztériumba. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a Dán Európa ügyi miniszter lesz majd a következő ülésünkön, aki egyébként a kohéziós politikáért is felelős, és ez azt mutatja, hogy Dánia is elkötelezett a kohéziós politika mellett, tehát nincs félnivaló okunk, de természetesen a mi feladatunk az, hogy ezt az elkötelezettséget kihasználjuk, mert ez még előttünk áll, Marie Therese. Si, Madame la Présidente, et merci à vous, Madame le, le Ministre, de, du, du travail ambitieux que vous avez. Köszönöm, eh, elnök asszony, és eh, örülök annak az ambiciózus munkának, amit elvégzett eh, a lengyel elnökség a regionális politika keretében. Ön többször beszélt a megerősített területi együttműködésről. Nyilvánvalóan a különböző regionális szereplőket jobban figyelembe kell venni, és jobban be kell vonnunk, a többszintű kormányzatiság összes szereplőjét be kell vonnunk a feladatunkba, tehát minden egyes etapnál a kohéziós politikába be tudjanak kapcsolódni konszenzuális alapon az egyes szereplők nem tudom, hogy eh, a gyakorlatban ez hogy fog kinézni formálisan, eh, hogyan fog alakulni ez a többszintű irányítás. Lambert van Nisztaroly az utolsó listámon, mondja az elnök asszony. Thank you very much. Um, I apologize. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy elkéstem, lemaradtam az ön beszédéről. De ez hát lenne egy kérdésem szomszédsági politikáról. Tudom, hogy a lengyel elnökség rámutatott arra, hogy a műveleti tervek a határokon kívül nem úgy haladnak előre, ahogy kellene ebben a periódusban. A lengyel elnökség kész volt arra, hogy vitát tartson erről sőt azt is felvetették, hogy ezt az ERDF eszközök kézé vegyük vissza. Az elmúlt plenárison az Európai Parlament arról döntött a David jelentés során, amely a szomszédsági politika jövőjéről szólt, és ez kicsit a demokratizálódás irányába halad, Az egyik módosító a Regi Szakbizottság részéről az volt, hogy végre kell hajtanunk az RDF eszközöket, és ezeket vissza kell eh, venni az MP rendeletbe. A tanács szinten sikerült-e valamilyen eh, előrelépést elérni? Madame Minister, Pan poseł Olejniczak, więc... E, Miniszterasszony, Olejnicsák ur. kérdezett arról, hogy esetlegesen blokkolhatják-e a pénzügyi támogatás számos e, ötlet merült már fel, és specifikus e, ötleteket is felvetettek. Számos ország, főként a balti-tengeri térségben támogatták a makrofeltételességet azon tényezőkkel kapcsolatban, amelyek fontosak a kohéziós politika szempontjából, viszont a legtöbb ország ellenezte azt, hogy erősebb szankciókat alkalmazzanak a kohéziós politika területén akkor, amikor nem felelnek meg a makrofeltételeknek, főként a mezőgazdasági, a kohéziós politika kapcsán. Ahogyan is mondta, a miniszterek és azok, akik foglalkoznak ezzel a politikával, meg vannak arról győződve, hogy összekapcsolása ennek a két politikai területnek elengedhetetlen. Mert láthatjuk most azt, hogy mennyire nehéz mindkét politikai területet összeegyeztetni a gyakorlatban, mikor ezek teljesen külön területet képviselnek. Az Európai Bizottság számos eszközt javasolt, a közös keretet, a partnerségi megállapodásokat, és hogyha ezeket jól használjuk fel, akkor ez egyfajta ernyőt képezhet, amelynek során a gyakorlatban is használjuk ezeket. Viszont a kohéziós politikai eszközökről szólva, tudjuk, hogy nagyon fontosak ezek a regionális fejlesztés szempontjából, de ugyanaz vonatkozik a mezőgazdasági politikára is, tehát ezek kötődnek egymáshoz, ezek mind érintik a territoriális fejlesztést. Poznányban vita volt erről a témáról, és azt láthattuk, hogy az asztal másik oldalán ülők, tehát azok, akik a kappal foglalkoznak, azok nem gondolták úgy, hogy ezt az eszközt, ezt a politikát kapcsolni kéne a kohéziós politikához. Én remélem, hogy önöknek sikerül majd őket meggyőzni arról, hogy nem két külön területről van szó itt. Ezeket az eszközöket jól kell felhasználni, ezek egymást kiegészítik, és egymáshoz kell kapcsolni ezeket a politikákat annak érdekében, hogy a forrásokat jól fel lehessen használni. Most ez még nem így van, de a jövőben ez fontos lesz. Köszönöm szépen a kedves szavait a lengyel elnökséggel kapcsolatban. Megerősítem mindezt, amit az elnök is elmondott. Remélem, hogy a tagállamok megfelelő módon együtt tudnak működni majd a Dán elnökséggel is, úgy, ahogy a lengyel elnökség során is együttműködtek. A trojka során a Dán eh, elnökséget is már bevontuk, a Kácsik Lamen urat, aki már intenzív tárgyalásokat folytatott velünk, és azóta már átvette a feladatokat, és ez mindenképpen egy jó jel a jövő szempontjából. Nem szabad még ítéletet alkotni arról, hogy milyen lesz a Dán elnökség. Szeretném elmondani azt, hogy eh, a különböző európai kormányok különböző nézetekkel rendelkeznek ebben a tekintetben. Amikor a miniszterekkel tárgyalunk, azokkal, akik az általános ügyek ülésén részt eh, vettek, Három külügyminiszterről van szó, a többi miniszter mind eh, a kohéziós politikáért felelős regionális miniszter volt. Mikor velük tárgyaltunk, akkor azt láthattuk, hogy ilyenkor egyhangulag szólalnak fel a kormányok, viszont más tanácsüléseken, amikor másfajta miniszterek eh, vannak jelen, akkor teljesen más eh, a véleményük, és igazából itt van a probléma. Úgy gondolom, hogy Dánia esetében nincs ez a probléma, és mindenképpen várom már a következő fél évet, én mindenképpen pozitívan állok ehhez. Dániával szeretnénk jó együttműködést kialakítani. Sanchez Schmidt asszony kérésére inkább egy mm, meggondolást, egy elgondolást tudnék adni, nem pedig egy választ. Szembe kell néznünk azzal a tényel, hogy regionális szinten kell a vitákat folytatni. Minden országnak sok érdeke fűződik a regionális szinthez, a helyi szinthez, főként a városok esetében, viszont nem volt olyan vita, amikor arról beszéltünk volna, hogy a városokat felvegyük-e a partnerségi megállapodásokba. Erről egy szó sem esett. A regenerális és a helyi szintről van szó. A két szintnek kell együttműködnie, viszont a városok felvételről, felvételéről, a partnerségi szerződésekben erről nem volt szó. Kivétel, csak is egy kivétel volt Belgium kívánt volna erről beszélni. Van Nesleroy úr, Erika Manner is kérdezett a territoriális kohézióról, és válaszoltam is neki, de még egyszer megismétlem ezt, a lenne tapasztalatokkal, szomszédsági politikával kapcsolatban, illetve a programok a határ két oldalán, tehát a, az Európai Unión belül, illetve a kívüli országokkal folytatott kapcsolatok, illetve a programok végrehajtása és az ezekről alkotott tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy nekünk inkább negatív tapasztalataink vannak Lengyelországban. hogyha ugyanígy fogjuk folytatni ezeket a programokat, mint eddig, most azokról a e, programokról beszélek, amelyek a szomszédsági politikához tartoznak, akkor úgy gondolom, hogy nehéz lesz e, megvalósítani a célkötőzéseket, viszont a forrásokról is el kell meggondolkodnunk. Finnország e, intenzíven foglalkozott ezzel, és mindenképpen támogatjuk Finnországot ezen a területen. Nikolas Martin. Thank you, Madam Chair. I would first like... Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy Biankowska miniszterasszonynak köszönetet mondjak, hogy személyesen elkötelezte magát a kohéziós politika mellett. A bizottság nagyra értékeli az eddigi eredményeket, annak köszönhetően, hogy ő maga és munkatársai mennyire elkötelezték magukat emellett, az ügy mellett. Természetesen azt is értékeljük, hogy idő alatt sikerült módosítani az általános rendeletet. Ez rendkívül fontos. Ez is annak köszönhető, hogy az elnökség természetesen ezen szakbizottság segítségével és az elnökasszony személyes elkötelezettségével volt elérhető Úgyhogy azt is nagyra értékeljük, hogy a politika ter- területi dimenzióját hogyan alakították a viták során, ezt a miniszterasszony is jelezte, különböző fórumokon történt mindez. Nyilván folyt a vita a kohéziós politikáról, illetve a politika területi dimenziójához való kapcsolódásáról, illetve a az Európa 2020-as programhoz való viszonyáról. Az eddigi csomag eredmény végül is rövid idő alatt jelentkezett. Rendkívül intenzív volt ez a munkaprogram. A bizottság teljes mértékben egyetért azzal, hogy gyorsan kell előrelépnünk. Nagyon sok területen alapos munka elvégzésére került sor, és ez nagyon jó kiinduló pont a Dán elnőség számára a tovább lépéshez. Nyilván voltak kérdések, amelyek pénteken az általános tanácsülésen felvetődtek, és nagyra értékeljük azt a tényt, hogy a kohéziós politikáról szólt, és nagyon jó vita alapot teremtett, és néhány egyértelmű eredményt is hozott. Nézzük azt a három legfontosabb kérdést, amelyek a tárgyalások további stádiumában rendkívül fontosak lesznek a teljes csomagot illetően, és amelyek a szakbizottság számára is fontosak, ami a közös stratégiai keretet illeti. Mi a bizottságnál úgy látjuk, hogy most már a tartalomra kell helyezni a hangsúlyt. A cél ezzel az, hogy egyértelműen lássuk, hogy egyetértés van-e abban, hogy hogyan tudjuk a dokumentumnak a hozzáadott értékét létrehozni. Szeretnénk, hogyha olyan formába hozhatnánk ezt a dokumentumot, hogy mind a tanács, mind a parlament véleményezhesse, és hogy lássuk, hogy egyetértünk-e abban, hogy mind két stratégiai részével hogyan állunk ennek a kérdésnek, illetve hogyan tudják a partner kapcsolatokkal a vonatkozó szerződéseket előkészíteni a tagállamok, és hogy állnak az egyéb munkálatok. Így előre tudunk lépni a jóváhagyás terén. Ami a második kérdést illeti, az ország specifikus ajánlásokat. Ez megint ahhoz kapcsolódik, hogy a kohéziós politika hogyan kapcsolódik az Európa 2020-as prioritásokhoz. Itt megszületett a megállapodás, és ezt meg is erősítették az általános ügyek tanácsán. A kérdés az volt, hogy hogy lehet jó mechanizmust létrehozni ennek elérése érdekében. A bizottság úgy látja, hogy az ország specifikus ajánlásoknak részét, részének kell lenniük ennek az egész folyamatnak, hiszen vannak olyan mechanizmusok, amelyek az Európa 2020-as stratégia végrehajtását biztosítják. Nyilván ezzel a nemz- ehhez a nemzeti programok hozzájárulhatnak, nevezetesen ahhoz, hogy hogyan lehet ezt hatékonyan végrehajtani. Ami a pénzügyi hozzájárulásokat illeti az Európa 2020-as prioritásokhoz, azt el kell fogadnunk, hogy igenis helyén való az ország specifikus ajánlások megfogalmazása. Enélkül nem lehet létrehozni semmiféle programot, és a bizottságnak is oda kell figyelnie ezekre. Biztosítanunk kell azt is, hogy a létrehozott mechanizmusok létrehozzák ezt a kapcsolatot. Ez az egyik szerepe a közös stratégiai keretnek, nevezetesen ezen kapcsolatok kialakítása. Végezetül pedig, ami a koncentrációt illeti. Megint csak széles az egyetértés abban, hogy szükség van a koncentrációra, de ugyanakkor a rugalmasságra is. Az viszont nem egyértelmű, hogy a rugalmasságot hogyan tudjuk elérni és biztosítani. A bizottság úgy gondolja, hogy még mindig vannak lehetőségek a mechanizmus gyakorlati végrehajtása terén, a különböző pénzügyi alapokra gondolok itt, és talán még nem használjuk ki maximális mértékben a bennük rejlő rugalmassági lehetőségeket. Talán gyakorlati módon kellene ezt megvizsgálni, a konkrét szükségletek tükrében, az egyes területeken, mert a rugalmaság nélkül esetleg problémák merülhetnek fel. Minden esetre nagyon jó volt, hogy ezeket a tárgyásokat lefolytattuk. Nyilván a tanács munkacsoportjai lesznek majd a Dán elnökség során az előrelépés forrásai. Egy másik dolog, amit ön is felvetett, és biztos vagyok benne, hogy majd délután visszatérhetünk rá, erre később térnék ki. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ha jól értettem, vannak eltérő vélemények más területeken is, és ez a parlament számára nagyon fontos információ. Így át is térhetnénk talán a következő témánkra, de most azért Szeretnék üdvözölni mindenkit, aki itt van. Eh, vannak, akik nincsenek itt, mert már karácsonyi hangulatban vannak valószínűleg. De szeretném azért mondani, hogy milyen nagyra értékeljük eh, a munkájuk hatékonyságát, mert a december 16-ai általános tanácsülésig Két hónap és tíz nap telt el az előző dátumhoz képest, és nagyon sok munkát végeztek. Úgyhogy reméljük, hogy az elkövetkezendő időszakban is marad ez a tempó. Úgyhogy miniszter asszony, nagyon köszönöm a munkáját, a személyes elkötelezettségét, és számítunk önre a jövőben is, hiszen személyes tapasztalatai nyilván nagyon sokat segítenek majd a következő elnökségnek. Úgyhogy talán még egy percet ö, ö, adnék önnek, hogy elköszönhessen tőlünk. Thank you very much. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Mindenjuknak szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért, és nagyon remélem, hogy a trión belül a többi elnökséggel együtt is folytathatjuk a munkát. Engedjék meg, hogy mindennyiuknak nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket ö, kívánjak. Talán még nem mindannyian ö, döbbentek rá, hogy már ilyen közel van karácsony, és minden jót kívánok ö, Európának is. Köszönöm szépen! to say goodbye to Madam Minister egy percben elköszönnénk a miniszterasszonytól. Colleagues, we just have two minutes to start. Kedves kollégák, két percünk van, hogy a következő pontra áttérhessünk, úgyhogy szeretném kihasználni ezt a lehetőséget, hogy a bejelentésekkel éljek. A tizedik pont a tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő, vagy komoly nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok kockázat megosztó eszközei, de ezt ma nem tudjuk megvitatni, úgyhogy azt javasolnám, hogy a következő ülésen kerüljön erre sor hiszen a tanácson belül is elnapolták a december 15-i vitát, holnap kerül erre sor, és a ma délelőtti ülés, ahol minden intézménynek részt kellett volna venni, a mi árnyékjelentés jelentés készítőnknek, a Dán elnökségnek, az AIB-nek, e a Dán elnökségnek, erre sem került sor, mert a legtöbben nem voltak ma délelőtt Brüsszelben, úgyhogy majd lesz egy technikai jellegű ülésünk január 11-én. Január 25-én pedig eszmecserét folytatunk majd erről az új javaslatról, amelyet az Európai Bizottság fogalmazott meg. Úgyhogy ezzel szeretném lezárni az elnök közleményei napirendi pontot, és át szeretnék térni a következő napirendi pontunkra. Ez pedig a második vita a szakbizottságon belül az úgynevezett általános rendeletről, vagy rendelkezésről. Azon munkaanyagon alapul ez, amit november 13-án kaptak meg. A mai vita pedig a két jelentés készítő közös álláspontja alapján folyik le. Először átadnám nekik a szót, nem tudom, hogy ki szeretne először szólni, Lambert van Nistelrooy vagy Konstanz Engelek Hell, parancsoljanak. Nem tudom, Felváltva csináljuk általában, nem tudom most ki, most a jövök. Uh, for, for the procedure, it's, uh, it's very clear that we, we had already Igazából már az elmúlt alkalommal megtartottuk a bevezetőnket, és 11 pontot vázoltunk fel, amelyek megfogalmazzák a fő aggályokat, a fő súlypontokat, ezekről kell tárgyalnunk, mielőtt megkezdenénk a meghallgatásunkat majd és belelépünk majd a módosító fázisba. A lehetőségünk nyílik most arra, hogy több megjelzést meghallgassunk a kollégák részéről. Az elmúlt alkalommal kicsit korlátozottak voltunk az időbeliség szempontjából, hiszen a többi jelentés készítő is hozzászólt tehát mindenképpen várjuk a további megjegyzéseket. Nézzük, hogy mik a változtatások az elmúlt alkalomhoz képest. Négy pontot kivettünk, ezeket kell tisztáznunk. A következő alkalommal ismételten három-négy pontot fogunk majd megvitatni, és utána pedig már elkezdünk szinte a meghallgatáshoz, illetve a módosítási szakaszhoz. Az egyes pontot vettük elő, ez a közös stratégiai keret, a véleményünk az az, hogy ennek integrált részét kell képeznie a jogalkotási folyamatnak, az együttdöntési eljárásnak az Európai Parlamentben. Lehet, hogy elgondolkodhatunk azon, hogy ez lehetne egy külön rendelet, vagy egy függelékként csatolhatnánk ezt a jelenlegi rendelethez. Erről még tovább is vitázhatunk, de minden esetre a meggondolásainkat láthatják a papíron. Az Európai Parlament jogi szolgálata arra jutott, hogy a rendes jogakotási eljárást kell követnünk, és örülök annak, hogy a bizottsági elnök már egy egyértelmű levelet intézett ezzel a kéréssel az Európai Bizottsághoz, hogy ezt a megközelítést alkalmazzák. Három kérdést fogalmaztunk meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell ezt megvizsgálni, lát, láthatjuk, hogy milyen eszközöket javasoltunk. Örülünk annak, hogy a tanács és hasonlóképpen gondolkodott, ezt hallhattuk, tehát szeretnék erősíteni a közös stratégiai keretet, és ők is a rendes jogalkotási eljárást szeretnék alkalmazni. Ez az első pont. Hallottam az Európa Bizottságtól, hogy hajlandóak arra, hogy a dokumentumot közreadjanak, de szerintem nem ez a jó megközelítés. Egyértelmű nézetek vannak az Európai Parlament részéről, szeretnénk ezt valahogy beilleszteni. A jogászoknak kell erről beszélniük, a politikusoknak viszont az eredményekkel kell foglalkozniuk. A második pont a partnerségi szerződések. Itt az Európai Parlament megközelítése már tiszta. Az elmúlt alkalommal a bizottság is elmagyarázta azt, hogy ezt egy alulról felfelé építkező dokumentumnak kell tekinteni. Ez nem egy olyan dokumentum, amely csak a tagállamok, a kormányok, illetve az Európai Bizottság közötti vita tárgya. Ez egy olyan dokumentum, amely a többszintű megközelítést veszi alapul. Ahogy mondtam, korábbi ötleteinket is felvethetjük itt, hogy egyértelműen definiáljuk azt, hogy kik a partnerek, és a szerződéses viszonyoknak milyeneknek kell lenniük. Ez a második pont. Már hallottuk néhány perccel ezelőtt, hogy a hármas ponttal kapcsolatban van egyfajta előremozdulást, viszont pontosabbnak kell lennünk a tematikus prioritásokat, illetve rugalmasságot illetően, mert a kohéziós politika nagyon fontos az EU 2020-as stratégia szempontjából is. Egyfajta keverékre van szükség, van egy plusz területi dimenzió is, ami viszont nincs képviselve az EU 2020-as stratégiában. Lehet, hogy le is zárom itt a mondandómat, és átadom a szót a rugalmassága kapcsolatban Konstancának, akinek nagyon érdekes elképzelései vannak itt. Ja, vielen Dank, äh, Lambert, für die... Köszönöm szépen Köszönöm a bevezetőt, Lambert, kedves kollégák. Bizonyára látják, hogy az a vita, amit mindketten folytatunk, mindenfajta képviselőkkel, a bizottsággal, az elnökséggel, de más érdekeltekkel a régiók részéről. Tehát ezek a tárgyalások már eléggé előre haladottak, és egészen konkrét kérdések is megjelennek már a munkadokumentumban. A probléma az az, hogyha még mélyebben foglalkozunk a vitákkal, akkor azt láthatjuk, hogy a tematikus prioritás, a rugalmasság és kóták, vagy partnerségi szerződések pontjai eléggé kötődnek egymáshoz, és hogyha az egyik oldalon valamit kiveszünk, és a másik oldalon is akkor jelentkezik egyfajta fejlődés, tehát gondolnunk kell arra, hogy ezeket tényleg nagyon részletesen kell megvizsgálnunk. Úgy vélem, hogy az év végéig konkrét javaslatokat kell tenni most már a viták során, mert eh, most már valamikor ki kell mondanunk azt, hogy szakbizottságként, vagy akár parlamentként szeretnénk egy adott irányba elmozdulni. A kérdésekből is láthatják már a partnerségi szerződéseknél, szerettünk volna intenzívebb részvételt a régiók részéről, hogy ez jogi részről hogyan kivitelezhető, hiszen minden tagállamban más eh, a felépítés alkotmányi szempontból, úgy gondolom, hogy ha nekünk kell ezt tisztázni, az nem igazán helyes. A jogi szolgálatoknak kell itt ezt tisztáznia, viszont a politikai akarat az az, hogy jobban részt vegyenek a régiók, és tényleg specifikus igényeknek lehessen megfelelni a partnerségi szerződések során. Ezeknek a szerződésnek kötelezőnek kell lenniük, ebbe az irányba kell előre mozdulnunk, mert hogyha sikerül ezt így kialakítani, és így eh, sikerül ezt hangsúlyozni, akkor elmondhatjuk azt, hogy a tematikus koncentrációra igent mondunk, viszont úgy, hogy a régiók részt vegyenek ebben, és a kohéziós politikán az EU stratégia, ez EU 2020-as stratégián belül eh, lehetőség lesz arra a régióknak, hogy a saját igényeiket kifejezzék. Ami a bizottság javaslatában benne van a stratégiai prioritásokat, illet, tematikus prioritásokat illetően, arra még tárgyalnunk kellene, lehet, hogy itt egy-két dolog hiányzik. A múlt hetekben, ez elmúlt hetekben, hónapokban nagyon gyakran hallottuk a demográfiai fejlődés kifejezést, egy jelentést is elfogadtunk ezzel kapcsolatban itt az Európai Parlamentben. El tudom képzelni azt, hogy az Európai Bizottság azt mondja, hogy minden benne van ebben már a tematikus prioritások között, viszont mindenképpen szükség van arra, hogy ezt a témát határozottan megemlítsük. Már a mostani eh, periódusban is, amit előkészítettünk, sokat beszéltünk erről, többé-kevésbé homályosan benne van ez mindenfajta programban, de nem hiszem azt, hogy ezt valóban megvalósították ezt igazi projektek formájában a régiókban, és ezért úgy vélem, hogy az a felelősségünk, hogy egyértelmű jelzést adjunk annak irányába, hogy a további fejlődésnek nem csak erőforrás kimélően kell zajlania, hanem sokkal fenntarthatóban kell eljárnunk, meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a népesség szempontjából milyen irányba halad a fejlődés. Meg kell vizsgálni azt, mire van szükség, és mire nincsen már szükség. az a súlyos kijelentése a rendeletben, hogy az infrastruktúra programokat a jól fejlett régiókban most már nem kell lehetővé tenni, hát erről is tárgyalni kell. Nem tudom, hogy hasznos-e a rendeletben egy ilyen kifejezett tiltás. Lehet, hogy Ezzel el kellene gondolkodnunk. Amikor az infrastruktúra intézkedésekről hallunk, akkor a legtöbben az útépítésre gondolnak, de az infrastruktúraépítéshez nem csak ez tartozik, sokkal több minden, és főként, hogyha új kezdeményezésekről beszélünk eh, az energia kapcsán, hiszen nagyon fontosak számunkra például a megülő energiaforrások, akkor azzal is tisztában kell lenni, hogy a decentralizált energia elosztás szükséges, tehát a hálózatokba kell befej, befektetni, és miért mondom pontosan, és miért kell kivenni a struktúrális alapokból, az nem igazán világos számunkra, erről beszélnünk kell majd, hiszen ez kontraproduktív lehet az EU 2020-as célkötőzéseivel. A negyedik ponttal kapcsolatban a rugalmasság és a kvóták kérdése. Az elmúlt alkalommal is elmondtam már ezt. Őszintén szólva nem sikerült előrébb jutnom, nem sikerült áttekintést adni arról, hogy az egyes alapokból mennyit lehet felhasználni, mert hogyha megnézzük ezt pontosabban, akkor eléggé zavaros. Ezért jó lenne az, hogyha itt közösen mert ez más rendeletekhez is kötődik, nem csak az általános rendeletben van ez benne, minden más rendelethez kötődik ez, tehát itt intenzíven meg kell vitatnunk azt, hogy szükség lenne esetleg arra, hogy már előről, már előre kvótákat, illetve elköltéseket határozzunk meg, lehetne azt mondani, hogy 10% maradjon a költségvetésből, amiből kohéziós politikát lehetne folytatni, tehát szerintem erről ö, konkrétan kell még beszélnünk. Tudnék még néhány javaslatot tenni. Ez lehet, hogy valakinek jó lenne, van, akit ez bosszantana, de szerintem jobb lenne, hogyha a karácsonyt nyugalmasan töltenénk. És úgy gondolom, hogy majd az új év elején amikor több erőnk van, akkor fogunk újabb ötletekkel előállni Lambertel együtt a kohéziós politika szempontjából. Köszönöm. Uh, Köszönjük, Konstanca, és uh, Számítunk az önök bölcsességére, ami valószínűleg a karácsonyi időszakban csak növekedni fog. Most én az árnyékelőadóknak fogom megadni a szót, illetve a többi szabályozási keret dokumentummal foglalkozó kollégánknak, és aztán a többi kollégának. Kérem, tegyék fel a kezüket. Gudmanis úr megkapja a szót, mert ő árnyékelőadó, megkapja a szót először. Igen, köszönöm a lehetőséget. I have some small comments, but from my point of view... Néhány rövid megjegyzést tennék ehhez a témához, de nem biztos, hogy könnyű rájuk válaszolni. Az első dologhoz csatlakoznék, illetve azzal kapcsolatban mondanék valamit, amit Van Nistelrooy úr mondott. Mi van a szociális alappal, ez a közös keretben marad? Mert akkor kemény magyarázatokra van szükség. Ugyanis számos olyan kezdeményezés van, amely elmozdítaná, elvinné onnan a szociális alapot. Szerintem nincs szükség változásra de azért hatása legyen, mert vannak olyan kollégák más szakbizottságokban, akik másként vélekednek erről az ügyről. Másik dolog, a többszintű irányítás. Na most ezzel a probléma az, hogy virágzik ugye a demokrácia még egy viszonylag kis országban is, és mindenki szerepet szeretne játszani a kohéziós és strukturális politikában. De azért vannak megosztottságok, mert nem is tudom, NAC 1 vagy NAC 2 a nomenklatúra. Tudom, hogy ez mást jelent, mást jelent más országokban, de nem tudom, hogy az én hazámban ez a NAC 1, NAC 2 pontosan mit jelent. De a lényeg az, hogy ugyanezek legyenek, ugyanaz a rendszer maradjon-e meg a jövőben is, ugyanaz a négyzetkilométer beosztás, a, a régiókban, mert még egy kis területű országban is okoz ez gondokat. A regionális fejlesztési témákban a helyi önkormányzatok szerepet szeretnének játszani, nagyobb szerepet szeretnének játszani. És például az én hazámban a Ugye az önkormányzatok azt csinálnak, amit akarnak. Lettország egy nagy régiónak számít. Most az, hogy az elkövetkezendő MFF-ben ez hogy lesz, azt nem tudom, de talán önök tudják már a választ erre. Ami a harmadikos, a harmadik tematikus prioritást illeti, nos, a harmadik pontot, a tematikus prioritásokat illeti. Igen, elfogadtuk, amikor elfogadtuk a parlamenti állásfogalást, abban nagyon sok mindent felsoroltunk. Nem, nagy, nem túl nagy része jelent meg ezeknek a 2020-as politikában, illetve stratégiában, de én azt gondolom, hogy a hosszú távban kell gondolkodnunk továbbra is. 2020 után biztos, hogy majd lesz, meg lesz majd hirdetve a 2030-as célkitűzés is, biztos nagyon érdekes az is hosszú távú dologról szól, hosszú távú tervekről szól a kohéziós politika. Nyilván egyrészt a versenyképességet akarjuk növelni egész Európában, másrészt pedig a lemaradott régiókat felzárkóztatni a fejlettebb régiókhoz. Ez azért többről szól, mint hogy kinevezünk egy évszámot 2020 vagy 2030. Flexibility és kvóták, ez a következő pont. Ez számomra nem teljesen egyértelmű. Mit jelent ez a rugalmasság? Egy alapon belül akarunk rugalmasak lenni? Vagy arról van szó, hogy ha valaki nem tud megfelelni egy alap követelményeinek, akkor átléphet egy másikhoz, és onnan szerezhet pénzt. De hadd mondjam el, hogy nehéz ez a váltás. A konkrét, egyedi pályázók szemszögéből pályáznak egy bizonyos pénzösszegre egy alaptól, és aztán nem jönnek össze a dolgok, elgondolkoznak azon, hogy átlépnek egy másik alaphoz, és onnan pályáznak pénzre, de ez nem olyan egyszerű. Nem tudom, ezt értik-e rugalmasság alatt. Vagy pedig kimondjuk azt, hogy ha valaki egy alap felé pályáz, akkor annak az alapnak a szabályait kell betartania, és aztán nem mehet át egy másikhoz. Ami a kvótát jelenti, ez micsoda? Ez, ezek felső határok? Én egyébként nem szeretem a változtatások gondolatát, nyilván nem, nem tetszik nekem, árnyék előadóként nem ezt az álláspontot képviselem, de nem értem a különbséget. Kötelező kvótáknál van-e egyáltalán mozgástér? Ugye fél százalékos maximumról beszélnek. Nem tudom, hogy milyen kvótákra gondolnak a felső határon belül. Nem tudom értelmezni. Sajnos nem hallatszott a raportőr megjegyzése, mert ő nem mikrofonba beszél, de én minden esetre nem értem, mondja Godbani szúr, írják le, hogy mit értenek ez alatt a kvóta alatt pontosan. Ezen kívül még a partnerségi szerződéshez szólnék hozzá. Én azt írnám le, hogy vannak olyan országok, amelyek még a 2006 os puha alapokra vonatkozó kötelezettségeiknek sem feleltek meg. Noha 2009. január 1-ig minden papírmunkának el kellett volna készülnie. Hübner asszony tudja, hogy mire és kikre gondolok. Vannak tehát olyan országok, amelyek a mai napig nem feleltek meg az akkori követelményeknek, nem teljesítették a vállalásaikat. A partnerség az kötelezettségvállalást is jelent mindkét oldalról. Persze, a, kö- a bizottságnak az a kötelessége, hogy kifizesse a vállalt pénzeket, de a tagállamnak is vannak kötelezettségei, elszámolási kötelezettség, stb. Ha ennek eh, nem felelnek meg, nem lehet azt mondani, hogy állandóan halasztjuk a határidőket fél évvel, egy évvel, két évvel, és aztán eh, az egész költségvetés teljesen átláthatatlanná válik, mert eh, nem is lehet látni, hogy mikor, ki, miért fizet. Én ezeket felvenném ebbe a munkaanyagba. Schröter asszony. Ja, vielen Dank. Als erstes bin ich ja überrascht, äh, Lambert und auch Konstanz. Kicsit äh, meglepett ez az előadás Lambert, mert äh, volt egy megbeszélés, amikor a zöldek azt mondták, hogy nem akarnak pántlikázást. Az az első megbeszélésem volt, akkor bizonyos nyomás alatt voltunk. Minden nagy frakció úgy gondolta, hogy ez fontos dolog. Azt gondolom, hogy a mostani megközelítés az sokkal egészségesebb. Most a célkitűzésekre koncentrálunk a rugalmasság pedig nagyobb, ugyanis a régióknak megengedjük azt, hogy meghatározzák a célt, és aztán ők döntik el, hogy milyen irányból fogják azt a célt megközelíteni, milyen intézkedésekkel, hogyan. Hogyha a többi rendeletet nézzük, mellékleteket, azok is változtak, azt gondolom, hogy az is jobb, rugalmasabb eh, lehetőségeket ad a régióknak a jelenlegi rendelethez képest. Szerintem mindez pozitívum, és meglep engem, hogy azok, akik akkor támogatták ezeket a változásokat, most ellenzik. Azokra a régiókra kell koncentrálni, amelyeknek nincs sok pénzük Vannak ugyanis az Unióban olyan régiók, amelyeknek nagyon erős a kohéziós igényük, nagyon le vannak maradva, és nagyon szerény módon tudnak hozzájárulni a saját célkitűzéseik, vagy a célkitűzések megvalósításához. kikerült az energia rész, Ugyanakkor az energiainfrastruktúrára szükség van. Aztán mégis kikerült innen. A rendelet koherens módon lett kidolgozva, és valóban így kellett eljárni. Hogyha a partnerségi szerződéseket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a 13-as és 14-es cikket, ha olvassuk, akkor abból az derül ki, hogy az Európai Bizottság a többi partnerrel tárgyal a régiókra való tekintet nélkül, aztán az is felmerül itt, hogy a 13-as és 14-es cikkben Mit értünk a többszintű kormányzatiságon? A tagállamok feladata ezeket a szerződéseket elkészíteni, és én nehezen látom azt, hogy az Európai Bizottság képes lesz majd tárgyalni az összes tagállammal, illetve az összes régióval és az összes többi szereplővel is. Nyilvánvaló, a tagállamok fogják ezeket a tárgyalásokat, ezeket a szerződéseket előkészíteni, hogyha a 14-es cikket nézzük, amely a tartalmáról szól a partnerségi szerződéseknek, lehet, hogy minden ott van, de szerintem nem elég világosan. A tagállamok ugyanis nem feltétlenül értik meg, vagy nem feltétlenül fogják megérteni azt, hogy minek kell benne lennie a partnerségi szerződésekben. Több párhuzamos folyamat is van, van a jogalkotási folyamat, és van egy előkészítési folyamat is. Ez a kettő párhuzamosan fut. Az előkészítésnek nem feltétlenül van meg a jogalapja azt pedig a szerződések aláírása előtt eh, meg kell csinálni az előkészítő munkát. Eh, érdemes lenne tehát kiadni ajánlásokat ebben a vonatkozásban. Egyfajta értelmezést, hogyan kell felkészülni, mit értsünk mi az egyes dolgok alatt. Itt kell talán megismételni ugyanazt, amit már korábban is mondtunk, Nevezetesen a többszintű kormányzás vagy irányítás, az felkészülés a partnerségi szerződésekre. Minden tagállam kezdje el a saját előkészületi folyamatait, készítse elő a partnerségi szerződéseket. A partnerek ugyanis már ott vannak, de azt tegyük világossá, hogy a többszintű irányítás nélkül a szerződések nem értelmezhetőek, nem lehetségesek. Ami a demográfiát illeti, engem az zavar, hogy ez egy célkitűzés. Én nem, nem tudom értelmezni ezt. Az angol azt mondja, hogy the demographic situation in the regions, és ez egy eh, eligibility criteria, tehát egy eh, hozzáférési kritérium, eh, Nos, nem teljesen értem, hogy mit értenek az alatt, hogy célkitűzés. olyan körülményeket kell teremteni, amelyek mentén értelmezhetőek a belépési kritériumok. Tudnunk kell, hogy az egyes régiókban milyen problémák jelentkeznek olyan célokat kell meghatároznunk, mint például a társadalmi befogadás, és ezek hozzájárulhatnak a demográfiai helyzet javításához. Egyes régiókban másként kezelik ezeket a demográfiai problémákat. Mások a demográfiai problémák is. Vannak elnéptelenedő régiók, vannak olyan régiók, amelyeknek a népessége dinamikusan nő. Itt mindenképpen el kell kerülnünk, hogy hibát kövessünk el. A zöldek egyébként támogatják a tematikus koncentráció gondolatát. Én a regi mellett a foglalkoztatási bizottságban is vagyok, és tudom, hogy ott komoly támogatása van az európai szociális alap célkitűzéseinek. Nem feltétlenül minden egyes képviselő támogatja ezeket a célkitűzéseket, de minden frakció. Sokat beszéltünk ezekről a Szociális Bizottságban. Kitértünk a 15-ös cikkre is, 50-es cikkre is, és aztán láttuk azt is, hogy az ESF rendelkezésére álló pénzek nem megfelelőek, miközben a szerepe, a feladatköre növekszik. A foglalkoztatási bizottságban ennek a témának tehát többségi támogatása van. Mindenképpen tisztázunk kell, hogy ki mit támogat. Köszönjük. Lássak úr. Vážená paní předsedkyně, já bych měl pouze pár připomínek. Köszönöm elnök asszony a szót. Volna egy-két megjegyzésem. Vannak olyanok, amelyek a partneri szerződésekre vonatkoznak. Hallottuk, hogy a legutóbbi tárgyalásoknak megfelelően ennek a szerződésnek gyakorlatilag a tagállamok szükségletein kell alapulniuk. Ezt üdvözöljük. De hát végül is itt a feltételekről van szó, a régiók, a városok, a közösségek szempontjából. Ezt világosabban kell megfogalmazni. Mert annyira én tudom, a régiókat a városokat és a közösségeket is rendkívüli módon érdekli az ebben a programban való résztvétel. Ez az első megjegyzésem. A második az, hogy itt amiről van szó, amiről eddig nem volt szó. A 10 milliárd euróról, amit ehhez az eszközhöz kívánunk kapcsolni. Én, az én véleményem szerint gyakorlatilag itt az fog történni, hogy A tagállamokban a közlekedési projektektől vonják majd el a pénzügyi alapokat. Lehetne esetleg valami kompromisszumról beszélni? Ha marad a 10 milliárd a kohéziós politikában, és 40 milliárdot az EU költségvetésből használunk fel, akkor mindkét területre elegendő pénz jutna. Ez volna a megjegyzésem a CIF-ről. Végül pedig az áfa kérdés. Itt, hogyha egyszerűsíteni akarjuk a helyzetet, akkor végül is drágítjuk a folyamatot. Mert az áfa nem kerülhet ide. Ez persze nem beruházási projektek vonatkozásában merülhet fel, illetve olyanok esetében, akik nem áfa kötelesek. Úgyhogy szeretném, hogyha tekintettel erre a jelenlegi gyakorlatot folytatnánk, nevezetesen, hogy az áfa ide tartozna ebbe a kategóriába. Yes, az Európai Bizottság majd a vita végén kap szót. Igen, köszönöm. Először is köszönet az előadónak, hogy végül is megadta a keretet a vitához. Aztán persze vannak olyan dolgok, amelyek az általános pontban találhatók, a végleges verzióban ezt meg kellene határozni. Hadd kezdjem olyas valamivel, amit talán a végén kellett volna elmondanom. Mikor szeretnénk véglegesíteni ezt az anyagot? Készek vagyunk a rendszer bevezetésére, teljesen független attól, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre? Vagy várjuk a végső döntést a költségvetésről? Mert az időzítés szempontjából ez borzasztóan fontos mert hogyha megvárjuk a pénzügyi tervről szóló tárgyalások végét, akkor az első évenek már az első évről lemondhatunk, de lehet, hogy a másodikról is. A politikai vitát viszont itt kell lefolytatnunk. Mi van akkor, ha csökken a pénz? Akkor ennek lesz valamilyen következménye erre az egész rendszerre, avagy nem? Ez nagyon alapvető kérdés. Ez nincs ugyan a szövegben, de a szövegben például benne van egy százalékos érték, amely a maximálásra vonatkozik. 2,5 százalék, ennek ugye van igenis hatása a különböző területekre, a kevésbé, meg a legkevésbé fejlettekre is. Nos, készek vagyunk várni a tárgyalások végéig? És aztán csak hozzátesszük a számokat? Vagy hogy lesz? A második dolog. A jövőben két részre oszthatjuk a vitánikat. Először is, hogy mit kell tenni, a második részben pedig, hogy hogyan. Mert nem szabad a tartalmat a módszerekkel összekevernünk, ugyanis ez fontos. Például a mi köré kerülhetnének a célkitúzések, ami általános téma. De ezt nem lehet megvitatni anélkül, hogy a következményekre koncentrálnánk, mert ami ma kialakul, annak következménye van az a befektetési prioritásokra. Úgyhogy ami a tematikai célkitűzéseket illeti, ennek a korlátozásokra is van hatása, illetve a pénzek elhatárolására. Itt pedig a három tematikai célkitűzés vonatkozásában van szerepe. De még további ilyen jellegű van az ESF-ben. Ugyanis itt még mélyebbre megy a javaslat. A további elkülönítésekre nem a nemzeti szinteken, hanem a negyedik cikknek megfelelően a programokra vonatkozásában. Tehát, ami a beruházási prioritásokat illeti, ezeket kell megállapítani, majd az elhatárolásokat, majd a mutatókat. Tehát egy egész láncolatot kell felépítenünk, mert a kérdés az, hogy jóvá hagyjuk ezeket a tematikai célkötőzéseket, illetve azok minden következményét, mert a foglalkoztatásügyi biztos azt állítja, hogy négy tematikai célkitűzésre koncentrál. A regionális fejlesztési biztos a 11-re. Úgyhogy az egyik alapban a 11-esre, a másik, 11-re, a másikban 4-re koncentrálunk. Itt felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet a pénzek kijelölésével. Ez ugye ez nagyon fontos. Nekem ott van a 8% meg a 20% kérdése ezek a következmények. Aztán, ami a partneri kapcsolati szerződéseket illeti. Szinte már minden elhangzott, de annyit még hagyd tegyek hozzá, hogy a politikusok nyilatkozatai talán nem olyan fontosak nekünk. De a legutóbbi ülés során a bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság és a tagállamok között lesz ez a szerződés. Tehát Itt fedezték fel gyakorlatilag ezt a kapcsolatot a jelenlevők. A szövegben meg az áll, hogy ez több szintű kormányzáson alapuló dokumentum. De voltak, akik arra döbbentek rá, hogy a tagállamok és a bizottság közötti szerződésről van szó. Hát ha mi jól értettük, itt több szintű kormányzásról van szó, de a kérdés az, hogy ki között jön létre a szerződés. Hát de teljesen nyilvánvaló, de gyakorlatilag mit jelent az, hogy a bizottság jóvá hagyja a szerződést a nemzeti, illetve a helyi szintek között? És mi a helyzet a viselkedési kódexel? Mert volt egy olyan javaslat is, hogy a bizottság készít egy ilyen dokumentumot, hogy hogyan kell a partneri szerződést elkészíteni. A kérdés persze az, hogy lehet-e egy ilyen kódexet készíteni 27 tagállamra, többszintű kormányzás feltételezésével. Ezek ilyen általános kérdések tehát, hogy lesz-e kódex, avagy sem. A partneri ö, szerződések vonatkozásával nem csak a módszerről van szó, hanem a tartalomról is, mert a szerződésben különböző alapok tartalma lesz. Illetve a városok jól ismert listája. Úgyhogy nagyon fontos tisztázni és nagyon jól definiálni, nem nekünk, hanem azoknak, akik ezzel foglalkoznak majd napi szinten, mert várnak ránk. És fel akarják készíteni a kormányokat a szerződések elkészítésére. Tudniuk kell, hogy ennek mi a végleges változata. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan értelmezzük ezt a tematikai koncentrációt és a tartalmat. Aztán jön a módszer kérdése milyen módszert kell alkalmaznunk. És nagyon sok új eszköz áll rendelkezésünkre az általános rendelkezésekben, amelyeknek igenis lesz mindkét területre hatása. Ezt nem könnyű megérteni. Vannak olyan eszközök, amelyek a végrehajtási rendszer előkészítésére vonatkoznak, az akkreditáció, ez is fontos, a társfinanszírozás rendszerére, de aztán a korrekciókra és a finanszírozás terén ez rendkívül fontos, hogy hogyan működik majd a korrekció a finanszírozás terén. De aztán vannak nagyon érdekes dolgok is, mint a helyi csoportok. Ott vannak a közös tervek. Ez teljesen új az ITI. Ez is egy új eszköz, aminek az RDF-ben van következménye. Úgyhogy azt javasolnám az előadóknak, hogy kérdésekbe az új módszereket is vegyék be, az új eszközöket, hogy tisztázzuk azt, hogy melyik eszközt milyen célra lehet felhasználni. Mert nem mindegyiket lehet minden célra felhasználni. Teljesen világosan kell, hogy lássa mindenki azt, hogy az egésznek milyen következményei lehetnek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy van sok tennivalónk, és most az általános rendelkezések a többi rendelkezés, a rendelkezés többi részéből nagyon sok elemet tartalmaz. Úgyhogy most még nem áll, tudjuk kialakítani álláspontunkat, mert nem választhatjuk ketté őket, hiszen logikusan összetartoznak. Úgyhogy megvan a keret, de sok még a munka előttünk, hogy tisztázzunk, nagyon sok érdekes, de igen összetett elemet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Viktor Bostina, olyan szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A legtöbb problémát már felvetették, szeretnék utalni néhány pontra. Én is kiemelném azt, hogy a partnerségi szerződéseknek nem egy uh, bilaterális megállapodásnak kell lennie a tagállamok és a bizottság között. Ez nem többszintű szerződés, és nem többszintű irányítás akkor, hogyha a regionális és helyi szint nincsen bevonva. Tehát egyetemben ki kell emelni a helyi, illetve regionális szereplők szerepét. A tematikus prioritás kapcsán arra bátorítanék, hogy amikor tagállamokkal tárgyalnak, akkor a tagállamok több teret kapjanak a rugalmasság szempontjából, legyenek rugalmasabbak, hogy a tematikus prioritásokat a saját igényeiknek, valóságuknak megfelelően tudják kialakítani, hiszen ezek különbözőek tagállamokként. A rugalmasság és a kvóták esetében itt is több tárgyalási teret szeretnék a tagállamok számára, mert óriási különbségek vannak az egyes országok között. Ezen kívül, amikor megnézzük a ring fencinget, akkor szeretném azt javasolni, hogy tárgyaljunk a tagállamok és a bizottság között, ügyelve a tagállamok különbözőségeire. A közös stratégiai keret esetében, amely nagyon fontos véleményem szerint, én úgy vélem, hogy ennek a dokumentumnak szüksége van arra, hogy elfogadják a parlament és a tanács részéről. Nem szabad, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktus legyen belőle, és ezt az általános rendelkezéshez kell csatolni függelék formájában így láthatóan fog válni, és ugyanolyan szintű lesz, mint egy jogalkotás, mint egy jogszabály, és ez megmutatja azt, hogy mennyire fontos ez a dokumentum, amikor elfogadja a parlament, illetve a tanács. Teljes mértékben ellenzem azt, és nem csak én mondom ezt, hanem a frakcióm is, találkoztunk az elmúlt héten az elnyék jelentéstevőkkel. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos megállapítani azt, hogy a makrogazdasági feltételességet nem szabad az általános rendelet tárgyává tenni, és bármilyen szabály, amely a kohéziós alapokra vonatkozik, ez ide tartozik, mert ezzel új módon büntetjük meg a, az önkormányzatokat, és gondoljunk arra, hogy a tanács itt fogadott két héttel ezelőtt, az úgynevezett fiskális unió, a, amely nagyon súlyosan fog hatni majd a tagállamok kapacitására a gazdasági politikák végrehajtásában, illetve az európai politikák társfinanszírozásában is, és a plusz szankciók már elviselhetetlené válnak a tagállamok számára. Ennyit a makrogazdasági stabilitásról, mint kritériumról. Vannak olyan pontok, amelyek kötődnek az én tervezetemhez, de ez majd csak egy későbbi időpontban kerül terítékre. Erika Manner. Köszönöm szépen, Erika Manner. Kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőknek a kitűnő munkájukhoz és a háttérinformációkhoz, amiket nyújtottak ezen rendelettel kapcsolatban. Nagyon sok megjegyzést hallottunk, és a legtöbb problémát már tényleg felvetették. Ami a négy pontot illeti. Támogatom mindazt, amit Konstanz Krell elmondott, a partnerségi szerződésekkel, illetve a többszintű kormányzással kapcsolatban egyetértek az előttem szólóval. Egyértelműen kell meghatároznunk az együttműködést a regionális és más szintek között, hiszen attól tartunk, hogy túlságosan sok minden fog történni területi szinten, tehát ezért támogatom mindezt, amit már elmondtak előttem. A tematik, tematikus prioritásokkal kapcsolatban rugalmasságra van szükség. Konstanza Krél már megelmítette az infrastruktúrát. Támogatom azt, hogy az alapokat sokkal tágabb értelemben használjuk fel az infrastruktúra projektekre, és azt is támogatom, hogy ezeket az alapokat felhasználjuk az olyan infrastruktúra projektekre, amelyek határokon átnyúlóak, hiszen ezek a projektek rendkívül fontosak a különböző régiók számára. A rugalmasság következő pontként. Úgy gondolom, hogy az elkülönítés tekintetében egy kicsit szkeptikus vagyok. Úgy gondolom, hogy meg kellene hallgatnunk a régiókat, és több vitát szeretnék látni ezzel kapcsolatban. Konstanca beszélt a demográfiai prioritásokról is, és arról, hogy ezekre jobban kellene koncentrálni a, az általános rendeletben, én ezt támogatom. Az öregedés óriási kihívás számunkra, és ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk az általános rendeletben, tehát támogatom mindenképpen ezt is. A területi jelentésekről szóló vitát még a jövőben folytathatjuk. Elnök, köszönöm szépen. Joachim Celer elment, tehát Maria következik. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Eh, a... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretnék eh, köszönetet eh, mondani mindenért, ami eddig elhangzott. Olyan témákról van szó, amelyeket én nem annyira ismerek, hiszen nem vagyok még olyan régóta itt mindenképpen köszönöm a magyarázatokat. Nem szeretnék eh, ismétel, megismételni semmit. Én egy másik témáról szeretnék beszélni. Úgy vélem, hogy eh, mindenképpen meg kell találnunk jogalkotóként a legjobb módot arra, hogy az eszközöket fel tudjuk eh, használni. Hát mondjak néhány szót a rugalmasságról. Többször beszéltünk már a rugalmasságról, a cél irányosságról, a jobb eredményekről, a nagyobb rugalmasságról, és ez kötődik a regionális és nemzeti sajátosságokhoz is. Tehát meg kell hallgatnunk a régiókat, hiszen ők azok, akik pontosan tudják azt, hogy mire kellene felhasználni az eszközöket. Két helyeim vannak, ahogy csak az előttem szólóknak is, a korlátozásokkal kapcsolatban, amit a bizottság javasolt, főként az Európai Szociális Alap esetében, és szeretnék kitérni az egyszerűsítésre is. Úgy vélem, hogy az Európai Bizottság javaslata igazából nem jelent igazi egyszerűsítést, és nagyon szigorú ez a javaslat. Nagyon nehéz így kihasználni az eszközöket maximálisan. Ahogy már elmondták, nagyon fontos az, hogy hogy elvessük a makrogazdasági feltételeket, az ex ante ex post feltételeket. Egyetértek a partnerségi szerződés kapcsán arról, hogy a többszintű irányítást kell itt támogatni, viszont ami számomra tényleg prioritást élvez, az az, hogy hatékonynak és gyakorlatilasnak kell lennünk, meg kell engedni a tagállamnak azt, hogy módosíthassák a szerződéseket a különböző irányítási szintjének megfelelően. Elnök, köszönöm szépen, Francisco Di Angelis. Grazie, Presidente. Io intanto ringrazio i relatori per eh, Köszönöm. Először is megköszönném az előadóknak ezt a nagyszerű munkát. Csak néhány dologra térnék ki. Először is általános megjegyzések, megvizsgálva a bizottsági alapvetéseket, ellenvetést eh, jelenték, jelentenék be a növekedési és stabilitási paktumhoz való hozzákapcsolás kérdésében, hogyha egy ilyen kapcsolatot elfogadnánk, akkor szerintem elárulnánk a, az európai integráció alapító atyáit is. Egy átfogó rendeletre irányuló javaslat, amely egy csomó, vagy az összes alapot magába foglalja, szerintem is szükségszerű, és a jó gazdálkodás egyik előfeltétele. Ugyanakkor, ha megnézzük a kutatási keretprogramot, ahol, amivel kapcsolatban a kutatásfejlesztés innovációt el akarja különíteni az Európai Bizottság. Szerintem itt a két stratégia között meg kell tartani az összhangot. A partnerségi megállapodásokkal vagy szerződésekkel kapcsolatban azt gondolom, hogy ezeknek a régiók is aláírói kell, hogy legyenek. Szerintem a régiók szerepe, különösen a szubszidiaritásra való tekintettel különösen fontos. Ez azért van így, mert a helyi hatóságok, regionális hatóságok részt vesznek ebben a munkában, és az egész folyamatban kimagasló szereplők a régiók intézményes szemszögből nézve azok a térségek, illetve szervek, amelyek végrehajtják a kohéziós politikát. A célokat és az operatív célkitűzéseket figyelembe kell venni a prioritások meghatározásakor flexibilitás, rugalmasság és kóták. Úgy gondolom, hogy a tematikai, tematikus prioritásokat a 2020-as stratégiából kell levezetni. Én úgy vélem, hogy a regionális fejlesztési területeken külön oda kell figyelnünk kutatásfejlesztésre, és különösen igaz ez az új tagállamokra is. Tovább kell lépnünk, el kell távolodnunk a számszerűsített kvótáktól, integrált eh, megközelítésre van szükség. Az egyszerűsítést szintén támogatom, ugyanis az alapokhoz való hozzáférés eh, problémája az egyszerűsítés révén oldható meg legkönnyebben. Ott vannak ugyanis a problémák, ott kell megoldanunk a problémákat, egyszerűsítenünk kell az eljárásokat. Egész egyszerűen a pénzekhez való hozzáférést kell egyszerűbbé tenni a pályázók számára. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslata ebből a szempontból nem elégséges. Köszönöm, elnök asszony. Én úgy gondolom, hogy a, az egységes szabályozás gondolata hozzájárul majd az egyszerűsítéshez. Sajnálatos módon nem sikerült az Európai Bizottságnak ezen a téren megvalósítania az egyszerűsítési célkitűzéseket. Egész egyszerűen nem látom az eljárási egyszerűsítéseket az anyagban. Azt gondolom, hogy itt további erőfeszítésekre van szükség. Ami a jobb felhasználást illeti, és szerintem ez járult hozzá elsősorban, vagy ez emiatt volt szükséges az egész átgondolás, ott van egy másik probléma. Ha jól értettem, akkor Godmanis úr is erről beszélt, nevezetesen a fegyelem hiánya. Azt gondolom, hogy a szabályozási mechanizmusokat jobban meg kell eh, vizsgálni az egyes alapokra vonatkozóan. Amikor kapcsolatban állnak egymással az alapok, akkor egy másfajta komplementaritásra van szükség. Különösen igaz ez a kohéziós alapokra. A kohéziós alapok objektív korláttal működnek, és itt meg kell vizsgálni, hogy fel lehet-e használni a többi alapot úgy, hogy a kohéziós politika által azonosított célokat ténylegesen elérjük a 2020-as stratégiánknak megfelelően. Másokkal egyetértve én is úgy gondolom, hogy további felvilágításra van szükség, tisztázásra van szükség a helyi hatóságok szerepét illetően. A helyi hatóságok eh, milyen szerepet játszanak ezekben a mechanizmusokban. Azt gondolom, hogy eh, fekete-fehéren kell a szabályozó környezetben leírni, hogy milyen szerepet szánunk a regionális vagy helyi hatóságoknak. Én úgy gondolom, hogy nem elég a partnerségi megállapodásokban a tagállamokkal számolni, a régiók bevonására is szükség van. További felvilágosításra van szükség a bizottságtól arra vonatkozóan is, hogy mi az összefüggés a kohéziós politika célkitűzése és a makrogazdasági előrejelzések között. Nem nagyon tartom konzekvensnek ezt a, az irányvonalat. Hogyha a bizottság ragaszkodik hozzá, akkor magyarázza meg, hogy miért, tisztázza a dolgokat, mert eh, ha nem teszi, akkor az egész egyszerűen eh, csak egy büntető mechanizmus, eh, amely a régiók büntetését, megbüntetését, egyes régiók megbüntetését szolgálja, ez pedig nem áll a regionális politika érdekében. Az ellenőrzés elfogadható, nyilvánvaló az ellenőrzést elő kell mozdítani, de a makrogazdasági feltételek megszabása azt gondolom, hogy nem használ a kohéziós politikának. Ami az új régiós kategóriákat illeti, megint csak vannak kétségeim. Az új régiók bevezetése szerintem járhat olyan kockázattal, hogy az egyik kategóriától egész egyszerűen a másik kategória felé csoportosítunk át pénzeket, ami nyilvánvalóan az egyik oldalon csökkentést jelent, nevezetesen olyan területek vonatkozásában, amelyekre szintén meghatároztunk célkitűzéseket. Az újrakategorizálásnak tehát káros hatása lehet például a jótékonysági szervezetek szerepére is. Ami az infrastruktúrális alapot illeti a kohéziós alapon belül, az utolsó dolog, amiről beszélni szeretnék, azt gondolom, hogy ez egy pozitív kezdeményezés. Egy kritika azért itt is jogos, nem teszik lehetővé ugyanis az egyes régiók számára, hogy külön kezeljék ezeket az alapokat. Amennyiben ez, ez nem valósul meg, akkor az átláthatóság látja ennek kárát. Milyen mechanizmusokat fognak alkalmazni a prioritások meghatározására. Ez szerintem a bizottság szövegéből nem derül ki. Azt gondolom, hogy a kohéziós politikának ez, az egyetlen igazi innovációja. És ezért is fontos lenne, hogyha a bizottság tisztázna. Uh, Köszönöm. Mielőtt uh, Nikolas Martin főigazgatónak megadom a szót, én is mondanék valamit. Sok dolog uh, aggaszt bennünket, de egy dolog főleg. Azt szeretnénk elérni, hogy a régiók is részt vehessenek a folyamatokban. Itt nem csak azt kell megvizsgálni tehát, hogy mi van benne a rendeletekben, nevezetesen a partnerségi szerződést, eh, amely ott szerepel, hanem más megoldásokat is meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy hozzájárulnak-e a régiók bevonásához. Tehát, hogyha az eredményekre koncentrálunk például, az eredményorientáltság, eh, az eh, bevezethet-e olyan célkitűzéseket, amelyek nem számszerűsíthetőek, különösen kisebb régiókban nem lehet megfelelni ezeknek a, az eredményorientált célkitűzéseknek. Most tehát megadom a szót a Nikolas Martin úrnak, de mielőtt megteszem, Erik itt volt korábban, ő volt az együttműködő partnerünk eh, elment már sajnos, kérem köszönjék meg neki, és várjuk az utódját, ki lesz az utódja, az önök összekötője felénk, öné a szó, főigazgató úr. Thank, thank you very much, Madam Chair. Köszönöm elnök asszony a szót, mindenképpen továbbítom Eriknek, amit mondott. Marad a regi főigazgatóságnál, úgyhogy nyilván lesz alkalom még őt fogadniuk itt a szakbizottságon belül igazgatói funkciójában. És persze, ahogy kiderül, hogy kiveszi át a posztját, mindenképpen tájékoztatjuk önt és önöket erről, hogy ki fogja átvenni ezt a fontos feladatot ennek a szakbizottságnak a kapcsolattartó posztját. Nagyon érdekes ezt a sok megjegyzést végighallgatni, és hát nagyon hosszú listát állítottam össze, de próbálok a leglényegesebbekre koncentrálni, és majd visszatérek a, a tisztázásukra. Korábban már említettem a tanács legfontosabb témáit, és ugye a közös stratégia az egyik volt ezek közül, ami ma is felvetődött. Nos, ami a közös stratégiai keret szerepét illeti, ez nyilván nagyon fontos dokumentum, de valamilyen értéket is kell közvetítenie a tagállamok felé. Egyébként csak olyas valami lenne, ami ugyan magas szinten marad, de nem segít a tagállamokon, a következő időszakra való programok előkészítésében, és amikor megpróbálják elérni azt, amit szeretnénk, nevezetesen az alapok integrációját, a kohéziós politika, a halászat és a vidékfejlesztés területén, illetve ezek kapcsolódási pontjait más területekhez. Nagyon fontos, hogy ezt megfelelően végezzék, területi megközelítés központjából is, ahogy ezt nagyon sokan elmondták. És nyilván a bizottság is ö, aggódik emiatt, és úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan dokumentum, ami ilyen szempontból is útmutató lehet. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy ezen pontok kidolgozásával, illetve hogy a rendelkezéseknek a bizottság szerint mit kell tartalmaznia, lehetőséget biztosítanak arra, hogy megvitassuk ezt a dokumentumot önökkel, itt a parlamentben. Hogy ennek segítségével kiderül, hogy közös a véleményünk arról, hogy mi a célja ennek, ezeknek a rendelkezéseknek, milyen feladatot kell, hogy felvállaljanak, és nyilván ez remélhetőleg hozzásegít majd elfogadásukhoz. Aztán De, De Angelis, Angelis ó, képviselő kapcsolta a kérdést a 2020-as programhoz, de nyilván nem csak a kohéziós politikához, hanem más szakpolitikákhoz is, hiszen ez a kulcs fontosságú eszköz, amelyel integrálni lehet a különböző alapokat aztán a CFS-sel, a partneri szerződésekkel is nagyon fontos a kapcsolódás a tematikai koncentráció terén. Nagyon sokan hangsúlyozták a szerződést, ami nagyon helyesen önök szerint is az egyik legfontosabb eszköz és felvetődött valóban a többszintű kormányzás kérdése is. Nagyon érdekes volt végighallgatni az itt megfogalmazottakat, és összevetni azokkal, amelyeket a tanácsban fogalmaztak meg. A bizottság javaslatában valahol próbált egyensúlyt teremteni a két aggály sor között. A tanácsi aggályok elsősorban az intézményes keretek tiszteletbe tartására vonatkoznak, az intézmények sokszínűségére, szemben a föderális tagállamokkal, illetve olyanokkal, ahol inkább központosított koncepciók élnek. Nyilván el szeretném mondani, hogy a régiók számára és a helyi önkormányzatok számára is lesz lehetőség, hogy feladatukat ellássák. Úgyhogy nem könnyű megint a bizottság helyzete, amikor ezeket a rendelkezéseket meg akarja fogalmazni. Próbáltunk egyensúlyt teremteni úgy, hogy figyelembe lehessen venni a különböző intézményes kereteket is. De ugyanakkor szeretünk volna ösztönözni a többszintű kormányzásra is. Ami a viselkedési kódexet illeti, ez igen fontos tényező itt. Ezért ruháztuk fel bizonyos erővel, nevezetesen olyan ö, dokumentumnak ö, kinevezvén, amelyet ö, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell elfogadni és jóváhagyni. Így minden tagállamot arra ösztönzünk, hogy megfelelő módon részt vegyen minden szinten, minden érintett, főleg a regionális és önkormányzati szervek. De nyilván egy receptet nem írhatunk elő senki számára. Nos, ami a tárgyalásokat illeti. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a bizottsági javaslatban a partnerségi szerződés a, gyakorlatilag az egész operációs program ö, része, mint csomag része. A bizottság és a taná- tagállamok között jön létre, de nyilván olyan dokumentumként is tekintjük, amely belső tárgyalások eredményeképpen regionális és helyi szinten bevonva mindazokat, akiket be kell vonni, ebbe a döntéshozatalba. Végül is a partneriségi szerződés nevezi meg a források felhasználásának módját, a programok mienségét, hogy azok ágazati vagy nemzeti jellegűek, a pénz összegek szétosztását. Tehát a partnerségi szerződés végül is összegzi a döntéseket, amelyek a konzultációs tárgyalási folyamatok végeredményét tükrözik, ami a tárgyalásokat illeti. Nyilván a szerződés nemzeti szinten kell, hogy tárgyalásokat képezzen a bizottsággal, ami a regionális szinteket illeti, az adott programokért felelős illetékes szervekkel folytatott tárgyalásokra kell gondolnunk. Párhuzamosan a csomag benyújtásával, amelynek eredményeképpen először is a bizottság a partneri szerződésben ismeri el, majd tükröződnek ezek az egyes egyéni programokban. Ami a tematikai megközelítés és a területi megközelítés kiegyensúlyozását illeti. Úgy gondolom, talán mivel kapcsolódik az Európa 2020-as programhoz, automatikusan megfogalmazódtak a célkitűzések is. És ezért az az érzés az embernek, hogy nincs egyensúlyi helyzet és olyan ö, javaslat született a bizottság részéről, amely elsősorban az ágazatokra helyezi a hangsúlyt, nem veszi figyelembe a területi dimenziót. Nyilván nem ez volt a szándékunk, mert a bizottság úgy látja, hogy a kohéziós politika nyilván területi megközelítésen alapul, hiszen olyan politikáról van szó, amely a régiókban gyökerezik, és figyelembe is kell venni így az egyes területi szükségleteket. Két fontos tartalmat kell itt figyelembe venni, a szerződések, illetve a programok vonatkozásában is, és ezt világosá kívántuk tenni a közös stratégiai keretben is. De azt hiszem, hogy kitűnik ez azon elemekből is, amelyek az egyes területi szükségletek elősegítését ö, célozzák meg, mint például az integrált területi beruházások, az ERDF-el együtt. De nyilván hangsúlyos megközelítés ez, és ennek abból kell kiderülnie, ahogyan az operatív programok és a partneri szerződések kifejlődnek, ugyanis Területi szintű szükséglet elemzés előzi ezt meg. Nos, ami a tematikai kérdéseket illető, nyilván szükség van a koncentrációra, mert így lehet a pénzügyi alapok hatását növelni, illetve a közös célkitűzésű területekre irányítani. Nyilván vannak erre mechanizmusok, például területi szinten szükséges igényeket kell figyelembe venni. De a különböző pénzügyi alapok különböző mechanizmusokkal rendelkeznek, mert ez szándékosan is alakult így, mert különböző módon működnek, a szerződésekből fakadva. Az ESF például más területekre koncentrál, mint az RDF. Inkább tematikai jellegűekre az utóbbiak. Annak érdekében, hogy valami olyasmit hozzunk létre, működik is, bizonyos esetekben nehéz döntéseket kell meghozni. sokat gondolkodtunk azon, hogy milyen legyen ez a mechanizmus. És végül is úgy döntött a bizottság, hogyha nincsenek konkrét százalékos értékek, akkor nem fog működni a történet, nem fogjuk elérni azt a célt, amit szeretünk volna. De értjük, hogy szükség van rugalmasságra is. van már egy beépített RDF rugalmasság, lehetőség nemzeti szinten, vannak meghatározva a százalékos értékek, úgyhogy figyelembe lehet venni a regionális szükségleteket is. De nyilván nem föltétlenül illik vele ebbe a képbe minden egyes régió. Természetesen az egyes régió kategóriák között is különbséget kell tennünk. A kevésbé fejlett területek vonatkozásában, illetve a fejlődő régiók vonatkozásában. Ugye a még fejlődtebbek esetében ez 20%, az előzőeknél 40 például. Aztán, ami a kedvezményezettekre vonatkozó rugalmasságot illeti különböző forrásokból kaphatnak segítséget ugyanazon tevékenység esetén. Ez is bizonyos fajta rugalmasságot biztosít ezen a szinten, ami fontos. Nézzük a konkrétumokat. Ami az európai területi együttműködést illeti. A határokon átnyúló infrastruktúra is közös célja a bizottságnak, úgy, hogy az LTC e rendelet hatodik cikkében konkrét utalás is történik az ERDF-re, amit az határokon átnyúló infrastruktúrák esetén fel lehet használni. Úgyhogy ez olyas van, ami, ami már figyelembe vételre került, ami az egyszerűsítést illeti. Most nem igazán van időm mindenre kitérni, ahogyan egyszerűsítettük az egész keretet a korábbiakhoz képest a fő céljai gyakorlatilag mik is voltak a bizottságnak, és üdvözlöm azt a lehetőséget, hogy erről beszélhetünk. Sokféle módon harmonizáltunk például szabályokat, arányosságot, rugalmasságot építettünk bele, úgyhogy tényleg jelentősen léptünk előre. Csak egy példával szeretnék élni. Az öt alap vonatkozásában közösek a szabályok a kedvezményezettekre vonatkozóan. Ez már tényleg nagyon fontos. Ami az auditálást illeti, konkrét rendelkezések ö, találhatók itt. A 100 ezer eurónál kevesebb ö, érték esetében csak egyszer kell auditálni. Ez is egy kézzel fogható módja annak, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni Úgyhogy van még egy csomó olyan terület, amire muta, rámutathatnék, de azt hiszem, ezzel tényleg bebizonyíthatjuk, hogy konkrét erőfeszítéseket tettünk az eredmény elérésére. Ami a jogosultságot illeti, szeretnék rátérni az áfára. Itt az egyik cél az volt, hogy közös szabályok szülessenek az áfa vonatkozásában. Vannak olyanok, amelyek szigorúbbak, mint a jelenlegiek, de nem hiszük, hogy több költséget jelentenének, mert azt szeretük volna elérni, hogyha közfinanszírozásról van szó, akkor az áfa, az infrastruktúrális projekt vonatkozásában végül is a nemzeti költségvetésbe kerül. Ezért ez már ilyen belső költségvetési intézkedés, de a bizottság úgy gondolja, hogy ezt nem az EU költségvetésből kellene finanszírozni, és hogyha optimálisan akarjuk az EU költségvetést felhasználni, akkor nem így tudjuk ezt elérni. Ami a régiók kategóriáit illeti. Azt hiszem, a biztos már többször elmagyarázta ennek az okát, és azt hiszem, a teljes javaslat tükrében kell ezt tekintenünk. Budget for cohesion policy, which at the same time addresses Ugyanakkor foglalkozunk azzal is, hogy mely kohéziós politikának kell hozzájárulnia az EU 2020-as politikájához, úgy, hogy megfelelő legyen a támogatás a régiók számára, és ez tükrözze a gazdasági fejlettség szintjét. Nem az a helyes kérdés, hogy hogyan fog ez kihagyni a régiókra, mert inkább ezt egy teljes, kiegyensúlyozott csomag részeként kell nézni. Nem lehet azt mondani, hogy ha ez nem ide megy, akkor valahol máshova mehet, hiszen vannak korlátok abban, hogy a támogatás szintje megfeleljen az abszorpciós, a felvételi szintnek. A makrofiskális feltételekkel kapcsolatban számos hozzászólás megkérdőjelezte ennek szükségességét. Ez egy olyan kérdés, amely fontos eh, abból a szempontból, hogy helyesen tegyük fel a kérdéseket. Az első kérdés az az, hogy eh, van-e értelme annak, hogy legyen egy olyan eljárás, amely a kohézis politika támogatását kiigazítja azért, hogy olyan intézkedéseket lehessen támogatni vele, amit nemzeti szinten hoznak meg, és amelyel a túlzott deficitet vagy a makrogazdasági egyensúlytalanságot kívánják eh, eh, megválaszolni. A bizottság szerint erre szükség van. Igen, kellenek ilyen mechanizmusok, amelyekkel át lehet eh, szervezni a kohéziós politikai alapokat, olyan politikák érdekében, amelyek makrogazdasági szinten próbálnak fellépni. A második kérdés, amit meg lehet fogalmazni, az az, hogy helyese az, hogy egy olyan tagállam, amely nem felelt meg azoknak a döntéseknek, amit a, amiket a tanács hozott meg, nem felelt meg a tanácsi ajánlásoknak a kiigazító intézkedések tekintetében a túlzott deficit, vagy a makrogazdasági egyensúlytalanságok esetében, hogy ez egy ilyen ország megkaphatja ugyanazt a támogatást a politikai programok számára az EU-tól, függetlenül attól, hogy mennyire fog ez hatékony lenni, amiatt, hogy nem feleltek meg azoknak az ajánlásoknak és döntéseknek, és a bizottság úgy gondolja, hogy nem kell megkapniuk, nem mihet minden úgy, ahogy eddig, kell valami, ami történik ilyen körülmények között azért, hogy biztosítani lehessen azt, hogy az EU költségvetése ne menjen olyan tagállamokba, ahol a helyzet nem optimális. Ugyanakkor azt is elfogadjuk, hogy szükség van a rugalmasságra, azt illetően, hogy hogyan függesztjük fel a kifizetéseket, mert nem lehet ezt előre látni, nem lehet előre látni a körülményeket, és ezért van széles mérlegelési lehetőségünk. Ezért a támogatás olyan programokra fog fordítódni, amelynek tényleg van értelme a befektetés szempontjából, és a, az olyan programok esetében függesztjük fel a kifizetést, amikor nincs értelme. Ezen kívül van egy olyan kérdés is, hogy van -e értelme annak, hogy egy olyan tagállamnak adjunk támogatást, amely nehézségbe került a makrofiskális eh, helyzete miatt, és eh, amely már támogatást kap egy segítségnyújtási programon keresztül, és teljes mértékben fel, megfelel a segítségnyújtáshoz fűzött eh, feltételeknek. Igen, ennek az országnak segítséget kell nyújtani. Tehát a bizottság úgy véli, hogy ez egy konzisztens, koherens és igazolt mechanizmus csomag, amelynek van értelme. Végezetül európai eszközök összekapcsolása. A bizottság meghallgatta a, azokat a kollégákat is, akik a rendeletért felelnek, ami a Connecting Europe Facility-t illeti, ez nagyon fontos lesz abban, hogy biztosítsuk azt, hogy hatékonyan működjön ez, mert teljes mértékben elfogadjuk azt, hogy a tagállamoknak tudniuk kell azt a projektjeik tekintetében, hogy milyen projekteket fog támogatni a Connecting Europe Facility, mit lehet ezen eszköz kapcsán finanszírozni, és mit lehet majd kohéziós politikából finanszírozni. Osztjuk azt a nézetet, hogy egyértelmű magyarázatra van szükség azzal kapcsolatban, hogy a prioritások hogyan jönnek létre, hogy legyen egyfajta előreláthatóság a tagállamok számára, hogy tervezhessenek. És hogyha ezt el lehet érni, akkor úgy gondolom, hogy lehetővé válik az, hogy mindkét dolog esetében az infrastruktúra kapcsolási projektek a megfelelő módon kapjanak támogatást, és ez kapcsolódhat intézkedésekhez is, amiket a közös politikákból támogatunk. Köszönöm. Thank you very much, Constanze Krell. Yes. Ja, vielen Dank, äh, Danuta. Also vielleicht muss man eines Köszönöm szépen, Danuta. Egy dolgot tisztáznunk kell, Lambert és én jó okból kifolyólag négy pontot választottunk ki a munka dokumentumból, amiről szeretnénk tárgyalni. Nincs semmi értelme annak, hogyha minden egyes alkalommal két órán keresztül mindenről beszélünk. Azért, mert hogyha mindenről beszélünk, akkor semmiről sem beszélünk. Pontosan ezért eh, azt kérném, hogy azokra a témákra koncentráljunk, amelyeket kiválasztottunk. Ezzel nem beszéltem a makro feltételekről, vagy a Connecting Europe facility mert ezekről majd még később beszélhetünk az elkövetkező szakbizottsági ülésen. De engedjenek meg két-három megjegyzést azokhoz a kérdésekhez, amelyek tényleg a négy prioritáshoz kötődnek, amikről ma szerettünk volna beszélni. Gottmanis kollega azt kérdezte, hogy a rugalmasság hogyan fog kinézni. Hogyha valaki nem csinál valamit jól, akkor átkapcsolhat egy másik prioritásra. Nem pontosan ezt akarjuk elkerülni. A rugalmasság a tárgyalások elején a partnerségi szerződésekről a helyi hatóságok, a regionális hatóságok, a tagállamok és a bizottság között kell, hogy szabályozva legyen, és úgy gondolom, hogy pontosan meg kell vizsgálnunk azt, hogy egyértelmű megfogalmazás legyen azzal kapcsolatban, hogy a régiók és a városok hogyan tudnak részt venni ezen partnerségi szerződések kidolgozásában. Az Európai Bizottságban is meg kell ezt komolyan tárgyalni, hogy mire is gondolnak mindazzal, amit felvetettek a rendelettervezetben, és mire nem gondoltak ezzel kapcsolatban de a mi elképzelésünk ebbe az irányba haladnak. Elizabeth, sokat beszélhetnénk, még nagyon jól tudom, hogy a frakcióm az elmúlt tárgyalások során ellenezte az elkülönítést, nem volt esélyünk arra, hogy a parlamentben többséget kapjunk. Hogyha visszatekintünk erre, akkor láthatjuk azt, hogy a Lisszaboni stratégia megbukott, a, az elkülönítés, az earmarking a Lisszaboni stratégia szempontjából is fontos volt, tehát ez ismételten megerősíti azt, hogy az elkülönítéssel, az earmarkinggal nem tudunk mindent elérni, és ezért meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi szolgálja a jelenlegi javaslatokat, a célok elérését, és mi igazából csak egyfajta akadály a városok számára, amiben belekényszerítik őket. A hosszú távú és visszolgálja a hosszú távú fejlesztését a régióknak. És beszélnünk kell még a demográfiai fejlődésről is. A demográfiai fejlődés nem cél önmagában. Ez már létezik, ez egy kihívás, és véleményem szerint ezek a kihívások nem állnak párhuzamban azzal, ami a rendeletben benne van. Úgy gondolom, hogy túlságosan keveset foglalkoznak ezzel a jövőbeli kohezis politika kapcsán. Jan nagyon fontos kérdést tett fel, ami a tartalmakkal kapcsolatban a pénzügyi keretet illetően. Abszolút igazad van, Ján. Lambert és én is meg vagyunk arról győződve, hogy végső tárgyalásokat nem lehet úgy lefolytatni, nem tudjuk, hogy milyen költségvetésünk lesz. A bizottság javasolt valamit, ami nem mutat olyan messzire, mint a parlament javaslata, és hogyha megnézzük ezt pontosan, akkor nem, hogy ugyanannyi eszközt adnának, hanem sokkal kevesebb eszközt adnak a, politik, a kohéziós politikára, mint a jelenlegi időszakban. Ez azt jelenti, hogy ha a tanács csökkent, akkor igazából ez már a kohéziós politika struktúráját érinti, és tényleg el kell azon gondolkodnunk, hogy akkor igazából mit tudunk még megtenni a kohéziós politika területén, és mit nem. Lehet, hogy a tanács azt mondja, hogy elfogadja a javaslatokat, és nem kell erről még egyszer eh, beszélnünk, de nem tartom azt kizártnak, hogy az általános eh, struktúrákra meg kell még állapodnunk a későbbiekben. Költségvetés nélkül nem lehet eh, végleges döntést hozni a, a tartalmak kérdéséről. Úgy vélem, hogy minden más kérdésben, ami a négy pontot illeti, Ezekben viszonylag egyetértünk, és igazából okosan kell fogalmaznunk a politikai megközelítésekben. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk ezt koordinálni, hogy ezek a homályos tartalmak a rendeletben, az általános rendeletben, hogyan lehet összekötni ezt a többi rendelettel. Januárban összeülünk még eh, a városi fejlesztés kapcsán. Mindenhol láthatjuk ezt az é- a szociális alapban, a kohéziós politika kapcsán, az általános rendeletben, a határokon átnyúló együttműködés kapcsán is láthatjuk ezt. Ügyelnünk kell arra, hogy mit szeretnénk összességében elérni, és hol kell majd ezt végrehajtani. Még egy megjegyzést, hiszen a kvótákról nem beszéltem, és eh, Martin úr, nem hiszem, hogy a régiók annyira rugalmasak lennének, mint ahogy azt ön felvázolta. Jobban fejlett régiót vegyünk, például Észak-Olaszországban. Ott az a kötelezettség van meg, hogy 252 ot vegyünk ki a költségvetésből, 38% maradt fent, a 48%-ból 5%-ot a városi fejlesztésre kell fordítani, ebb, akkor megmarad 43%, és a 43%-ból 18%-ot veszek három prétásra, utána 20% megy az energiahatékonyságra, és a megújulnak forrásokra, nem tudom, hogy mennyi maradt, most 20% maradt szerintem, és 20%-kal megnézhettem azt, hogy a többi prioritást eh, hogyan fejlesztem a régió szükségletének megfelelően. Ez nem túlságosan sok, és a láthatóságról tényleg keveset tudunk ilyen esetben szólni, tehát meg kell vizsgálni azt, hogy ezt a teljes egyensúlyt eh, hogyan lehetne felülvizsgálni, hogy eh, amit szeretnénk, azt tényleg elérjük, mert nem egy olyan kohéziós politikát csinálunk, amely az EU2, az EU stratégiának felel meg, hanem mi hosszú távú fejlődést szeretnénk elérni a régiókban, mint ahogy ezt a szerződés is előírja. Tehát mindenképpen érdemes erőfeszítést tenni arra, hogy megvizsgáljuk, hogy tényleg van-e rugalmasság a régiók esetében, ahhoz, hogy hosszú távon a régiók közötti különbséget leépítsük, és ezzel párhuzamosan egy fenntartható fejlődést valósítsunk meg. Ja, dank Mevrouw Hübner is even buiten de vergadering. Ze komt misschien nog terug. Ze vroeg mij om, om, om hier... Köszönöm. Hübner asszony is lehet, hogy még majd beszélni fog. E, minden esetre köszönöm a kollégáknak. négy dolgot szeretnék tisztázni. A különböző alapok közti kapcsolatok és az általános keret, a prioritásokat meg kell határozni, és megnézni, hogy a gyakorlatban ez mindez mit jelent, hogyha megnézzük a célkitűzéseket, ahogy azok átvonulnak az egész rendszeren, akkor azt látjuk, hogy tényleg egy nagy munkával van dolgunk. Egy informális munkacsoportra lehet szükség ahhoz, hogy megvizsgálja ezeket a dolgokat. Ami a partnerséget illeti, úgy tűnik, hogy ez eh, sokakat érdekelt ez a téma, és nyilvánvalóan majd fel kell vennünk a kapcsolatot a többi raportőrrel, eh, a többi bizottságban. Ami a felső korlát, a capping eh, témáját illeti, az megint csak egy érdekes vitapont lesz. A következő napi rendi pont a 8-as napi rendi pont. az EU makroregionális stratégiáinak fejlődése a jelenlegi gyakorlat és jövőbeni kilátások, különösen a földközi tenger térségében ez Alfonzi úr témája, meg is adom neki. Un petit peu euh, Köszönöm a szót. Egy kicsit aggaszt a dolog, mert az árnyék jelentés készítő, aki egész délután itt volt, elment mindegyik, kaland úron kívül. Hát nem tudom, holnap egy órakor kellett volna ezt megtárgyalnunk, 20 percünk van, nem tudom, hogy érdemese belevágni. Nem hiszem, hogy hasznos lenne, főleg a két árnyékjelentés készítővel szemben, Dajcs úr és a másik árnyékjelentés készítő, aki egész délután itt volt. Úgyhogy javaslom, hogy ezt hagyjuk. Volt egy másik pont, a repülőterek kérdése, illetve a beszámoló Varsóról. Szerintem tárgyaljuk meg ezt, és akkor holnap kezdenénk 9 órakor az én témámat, hogyha egyet értenek ezzel. Yeah, I'm a little bit puzzled for because of this this. Hát nem igazán tudom, hogy hogy kell ezt használni. Öm, igen, igaza van, holnap délelőtre terveztük ezt a témát, tökéletesen igaza van, és csak az árnyék jelentéskészítők jelenlétében lehet megvitatni. De egy teljes órát nem tudunk ígérni, hogyha el kell mennie, akkor konkrétan kell szólni, eh, hiszen ön a szakértője a repülőtereknek. Holnap mondjuk egy fél óra alatt meg tudunk egyezni. Vagy 40 perc? 40 perc, jó. Akkor most a delegáció. Jó, rendben, rendben van, elnök úr, köszönöm szépen. is. It's okay? Okay. Now, now we have left. Nos, akkor Marad még a jelentés a Regionális Fejlesztési Bizottság köldöttségének 2011. október 16-17-i Varsói látogatásáról. A jegyzőkönyv benne van a dokumentumaink között, és láthatják ebből, hogy beszámolt már az eredményekről az illetékes miniszter is, de azért talán az értékelésre még korábban Várom a megjegyzéseiket. Van-e valaki, aki hozzá szeretne szólni? De ha mindenki egyetért, és úgy tűnik, hogy így van, Nos, úgy gondolom, Most már tradícióvá vált, hogy ellátogatunk az elnökséghez a fél éves ciklus alatt, és így megfelelően tájékozódhatunk, hogy hogyan is alakul az elnökség. Ó, parancsoljon Albert úr. Egy újat láttam. Igen, csak eszembe jutott, hogy a varsói látogatás során amikor a regionális fejlesztési minisztériumban jártunk, több nagyon fontos megjegyzés hangzott el az új rendelettel kapcsolatban, és persze felvetődtek a nehézségek is, úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk előadóknak fontos nem elfeledkeznünk arról, hogy az egyik tagállam mit jegyzett meg az elnökség során. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ülés volt, konkrét eredményekkel, úgyhogy talán nem most, hanem amikor majd a rendeletről lesz szó, akkor emlékeztetnünk kellene erre. Köszönöm. Köszönöm, nagyon hasznos volt ez a kiegészítés. Azt nézem csak, hogy még mi van a napi rendünkön. Besloten, afgesloten, en u bent morgen vroeg terug. Azt hiszem, hogy ezt a részét befejeztük a napi rendünknek, úgyhogy akkor holnap kilenckor folytatjuk a még megmaradó napi rendi pontokkal. Köszönöm szépen!